Ci siamo. Buon pomeriggio. Itt van mindenki? Kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Devo chiedere se Először is azt szeretném megkérdezni, hogy mindenki egyetért-e a napi rend módosításával. Ugyanis egy pontot még a mai napi napirendre felvettünk az egyéb pontok közé. Guinness képviselő és Lavia képviselő azt kérték, hogy módosításainkat vitassuk meg. Azokról a módosításokról van szó, amelyeket a Költségvetési Bizottságban elfogadtak. Azért lenne ez érdekes, hogy ismét bekívánjuk-e őket terjeszteni a plenáris ülésre vagy sem. Ha ezzel kapcsolatban nincsenek ellenvetések, akkor a mai ülés végére az egyéb pontok közé ezt a napirendi pontot is felvezetjük. Nos, hát akkor az így módon módosított napirend de meg is kezdhetjük. Az interneten közvetítjük a mai ülésünket. Október 27-én délután nem lesz ülésünk, tehát marad az október 26-a délután és a 27-e délelőtt, amelyek a tervezett napirend szerint fognak lefolyni de a 27-et délutáni napi rendünket töröltük, tehát nem lesz 27-én délután ülése az Agriszak bizottságnak. Nos, ennyit az elnök közleményeiről. Meg is kezdhetjük munkaértekezletünket. Fehérje növények terén tapasztalt hiány az EU-ban. Milyen megoldást kívánunk erre a régóta fennálló problémára? Szeretném a helyzetet bemutatni. Ahogyan önök is tudják, a fehérjében gazdag növények, amelyek főként az állattakarmányozásra szolgálnak. Igen ritkák az Európai Unióban, sajnos a helyzet most még súlyosabb, ugyanis az Európai Unión belüli termelés még inkább lecsökkent. Tehát az import még inkább fontossá válik. Martin Hausling kollégánk, a jelentéstevő, és hogy segítsük az ő munkáját, egy workshopot, egy munkaértekezletet szerveztünk, úgyhogy szeretném bemutatni önöknek a tudományos kutatónkat, Yves Drone, a francia Institut de Recherche-től és az olasz kutatóintézettől is egy másik kolléga. Dron úr, először a szó. Monsieur le Président. Elnök úr, szeretném megköszönni. Nagyon nagy megtiszteltetésemre szolgál az, hogy meghívtak a mai napon, és hogy néhány gondolatot önök elé tárhatok Európa protein függősége kérdéséről, ugyanis már jó néhány éve kutatóként, gazdaságkutatóként a francia kutatóhivatalban ezzel a témakörrel foglalkozom. Miről is szeretnék beszélni? Öt témakört fogok megközelíteni a proteindeficittel kapcsolatban. Először is a fehérje növények termesztési területét szeretném ismertetni, azután megpróbálom újra értelmezni a fehérje növényeket nemzetközi szintéren, kontextusban. Harmadik pont, a takarmányozás Európában és ennek fontosabb gyakorlati kérdései. Négyes pont, néhány olyan intézkedésről fogok szólni, amelyek a kap health check kapcsán jelentek meg, Franciaországban bevezetésre is kerültek, és az a céljuk ezeknek az intézkedéseknek, hogy a fehérje növények termelését újra beindítsuk. És az utolsó napirendi pontomként szeretnék szólni arról, hogy közösségi szinten mit lehetne tenni annak érdekében, hogy egy általános felélénkülést tapasztalhassunk ezen a területen, ne csak Franciaországban, hanem egész Európában. Nos, nézzük akkor először is, hogy hogyan is néz ki a fehérje növények termesztési területe az Európai Unióban. 93-ig nagyon nagy területen termesztettünk, azután 98-ig stabilizálózott a helyzet, és 2005 óta brutálisan csökkent a termesztési területek mértéke, több mint 50%-kal, vagy majdnem 50%-kal, csak három év alatt. Azóta 2009-ben és 2010-ben egy nagyon aprócska, de fellendülést tapasztalhatunk. Amikor megnézzük a terményenkénti adatokat, akkor azt láthatjuk, hogy a borsó, illetve a bab, a bab az stabilabb, a borsó nagyon sokat veszített termelési területéből. Természetesen a termény átlagok is a termesztési területekkel összhangban alakultak. Összességében annyit mondhatunk, hogy történelmi szinten Franciaország volt az, amely leginkább a fehérje növényeket termesztette, de azt láthatjuk, hogy 2009-ben három ország, Franciaország, Spanyolország és az Egyesült Királyság egyenként kb. 30%-át adták az EU-s termelésnek. És akkor ugye még csak a régi 12-eket nézzük. Amennyiben az új tagállamokkal kibővült Európai Unió területét nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy a 95-ös bővítés körülbelül 67 ezer hektárt hozott. Először növekedett a termelési terület, aztán 98 után pedig csökkent. A 2004-es bővítés 10 országot jelentett, itt 180 ezer hektáros termőterületről beszélhetünk a fehérje növények esetében, főként Lengyelország fontos ebből a szempontból. Azonban azt láthatjuk, hogy ezek a termő területek, termesztési területek nem növekedtek, hanem inkább stabil szinten állnak. Ami pedig Bulgária és Románia esetét ismer, is illeti, a FAO kb. 23 ezer hektárra becsüli a termőterületeket, tehát megint csak egy elég kicsi területről van szó. Az összes új tagállamban a régiekhez képest a termés átlagok sokkal alacsonyabbak. Globálisan az Európai Unió 12 állama több mint 75%-át jelenti a termőterületnek, és igen nagy százalékát a terménynek is, 86%-át. Úgy tűnik számomra, hogy itt három gondolatot kellene kiemelnünk, közösségi szempontból terményátlagok alka, alakulása, rentabilitás, illetve az árak alakulása. Nézzük az Európai Uniós jogszabályok alakulását 1978-tól 92-ig. Egy nagyon is ösztönző jellegű, prémiumokat tartalmazó rendszer volt életben. Volt egy fix és egy változó prémium, főként a szójababbal kapcsolatban, illetve az állati takarmány termelőkkel kapcsolatban. 93 és 2003 között már nincsen változó támogatás, nincsenek minimális árak sem, vagy garantált árak sem, azonban a tonnánként kifejezett érték és a refer- re- regionális referencia értékekhez igazított rendszer lépett életbe. A gabonákhoz képest 9,5 euró per tonnás szintre csökkent lassan ez az összeg. 2004-től egy újabb támogatás, hektárokénti fix összeg lépett életbe 55,6 euró per hektáros összegről beszélünk, tehát ez egy forfé alapú, általány alapú támogatás, de ez ugyanakkor nem favorizálja azokat a régiókat vagy országokat, ahol a hektáronkénti 6 tonnás átlagtermésnél magasabb szintű a terméshozam. Nézzük most a termés átlagokat. A grafika, ma a magasabbik grafika azt mutatja, hogy az Európai Uniós átlagban a bab esetében hogyan alakultak a terméshozamok, de most ugye sajnos főként a zöld borsó tekintetében csökkenést tapasztalhatunk. Ami pedig a búzához való viszonyt illeti, hát ez egy versenyképességi probléma, azt láthatjuk, hogy körülbelül a bab a búzának termésátlagához képest csak 56%-ot tud produkálni. Az Európai Unión belül nagyon különbözőek a termésátlagok országonként. Franciaországban a legmagasabb, az átlaghoz képest 45%-kal magasabb a termés átlagunk. Az Egyesült Királyság is egy kicsit fölötte van, Németország gyakorlatilag az átlagot mutatja, azonban Olaszországban és főként Spanyolországban sokkal alacsonyabb a terméshozam. Azt is konstatálhattuk, hogy az utolsó időszakban Spanyolországban elindult a termelés ezen a területen. Tehát ezt meg kell magyarázni, Ugye itt mindig a búzához, illetve a gabonához képest kell értelmeznünk a fehérje növényeket. Minden országban azt láthatjuk, hogy csökken a búzához képesti hányados. Franciaországban is ez a helyzet, ahol kb. 40%-os a különbség. Márpedig ezt a termés hozambeli különbséget ö, valahogyan pótolni kell. Nézzük, hogy most hogyan is alakulnak az árak. Az átlagárakat néztük, például Brötányban, ahol nagyon nagy a zöldborsó fogyasztás, de természetesen vidékről vidékre haladva egészen más a helyzet, ezt mutatja a grafikon is. A bab esetében mindig a búza, illetve a szójabab közötti szintet kell értékelnünk. az lenne a jó, hogyha a versenyképességet biztosítani tudnánk, és valóban a 2006-os, 2007-es, illetve 2007-2008-as évadban nagyon magas volt a gabona, a búza ára, és akkor láthattuk a borsó esetében a legalacsonyabb hányadosokat, tehát ilyenkor nagyon nagy versenyképességi vesztességről számolhatunk be. annyit mondhatunk el, hogy a fehérje növények esetében az árakat a takarmányozási igények határozzák meg, és ezek az árak aztán visszacsapódnak a gazdákon. Természetesen ezek mindig igazodnak az alapélelmiszerek árához, illetve a takarmányozási igényekhez. Nézzük a zöld borsót. Zöld borsó ár alakulása. Ez egy egyenlet alapján kerül meghatározásra. A szójabab, illetve a búza közötti árban állapítják ezt meg egy bizonyos koeficiens alkalmazásával. Ez ugye tükrözi a tápanyagtartalmát, proteintartalmát, illetve az energiatartalmát a növényeknek. A takarmánynövények ugye sárga borsóra, illetve a babra is gondolok, a, úgy a takarmánybabra, mint az állati takarmányként alkalmazott babra. Nos, ez a szektor deficitesen működik a nagy országokban, mint például India, Pakisztán, Kína, Egyiptom, illetve nagyon nagy rajta a nyomás Kanada részéről, illetve részben az Egyesült Államokból is hatalmas nyomás érkezik erre a piacra. Hogyha a fehérje haszonnövényeket nemzetközi szintére próbáljuk kontextusba helyezni, akkor azt láthatjuk, hogy ezek a haszonnövények egy nagyobb családba Mm, találhatók, ezeket lehet helyettesíteni, akár az emberi, akár a takarmány nyozási szinten, valamint a kultúrák kialakítása szintjén is. A világban több mint egy milliárd hektárt ölel fel a termesztési területük, ez kb. 2,8 milliárd tonnát jelent évente. Nagyon fontos azt látni, hogy ebből kb. 1,2 milliárdot szánnak emberi fogyasztásra, és kb. 1,1 milliárdot állati fogyasztásra, tehát takarmányozásra. Úgyhogy nagyon fontos szegmensé vált az állati takarmányozási alkalmazása ezeknek a haszonnövényeknek. És hát természetesen kb. 3,2 kiló növényi fehérjével van szükség ahhoz, hogy ebből egy kiló állati fehérjét állítsunk elő, de hát ugye a demográfiai változásokra is oda kell figyelni ebből a szempontból. Szójabab, ez a világon a gabonák után a második leginkább fogyasztott haszonnövény típus. Nézzük meg a szójabab helyzetét a világban, ez egyre növekvő tendenciát mutat. Nos, hát a babnak 69%-a, amelyet a világban fogyasztanak, ma a szójabab, és valóban főként Dél-Ázsiában, a baromfi tartásban, vagy Dél-Amerikában is rengeteget használják takarmánynövényként, akár a kukorica helyett is ugyanis ez gyorsan növekvő piacot jelent. Nagyon fontos ebből a szempontból azt feljegyezni, hogy négy olyan ország van a világban, amely összesen kb. 90%-át adja a világfogyasztásnak. Kína egyébként a legnagyobb fogyasztó ezen a téren az egész világon, 37 millió tonna per év. Ezután az Európai Unió, Egyesült Államok, majd a Brazília következnek de főként, ami rendkívül meglepő, az az, hogy mennyire gyorsan fejlődik ez a piac Ázsiában. Kínában a fogyasztás szójából 200%-kal megnőtt 10, 10 év alatt. Brazíliában több mint 84%-kal növekedett. Miközben az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unióban 1 és 8% közötti a növekedési ütem. Ennyit mondhatunk erről az igencsak érett piacról, az Európai Uniós piacról. Ugye ez egy nagy piac, de ugyanakkor lassan fejlődő piac, kevéssé érdekli most már a nagy exportőr országokat, az ázsiai piacok sokkal érdekesebbé váltak, ezért az Európai Uniónak nagyon érzékeny, kényes helyzet jutott az utóbbi időben, hiszen nagyok a minőségi elvárásaink, Gondoljunk például a nem génmódosított szójára, például, amely egyre nehezebben marad működőképes ezen a piacon. És ráadásul egyre nagyobb prémiumok terhelik ezeket. Nézzük most a búza termelést, illetve hogy a szója Tehát még szintén a szójával kapcsolatban Argentinát szeretném megemlíteni. Az Európai Unióban az állattakarmányozás nagyon érdekes képet mutat, kb. 280 millió tonnás éves felhasználásról beszélhetünk, ebből kb. 100 millió tonna megy a se a szarvasmarha ágazatban, további 100 millió a sertés ágazatban és 70 millió a baromfi ágazatban. A többi alapanyagot pedig konkrétan a mezőgazdasági a gazdaságoktól hozzák, és aztán takarmányozásra kerül. Igen, lassan fejlődik ez a piac. Ja, növe, a fogyasztási indexek javulnak, ugyanakkor ö, csökken a takarmányozási igény, tehát ez a két egymással ellentétes tendencia gyakorlatilag kiüti egymást. és mindez igaz a vegyes takarmányra is. Most pedig visszatérnék az eredeti kérdésemre. Véleményem szerint bármilyen termelést is végzünk, az 5 millió tonnát sosem ö, haladtuk meg, igazából a felhasználás terén sosem voltak problémák, mindig mindent felszívott a piac. Tehát a megtermelt mennyiség mindig ö, piacra talált Európában, sőt, még mindig importra is szorult Európa. Úgyhogy ha most megpróbáljuk értékelni a protein növényeket, fehérje növényeket, amelyek egymást kiválthatják. Itt van egy érdekes táblázat erről. Ebből talán a lényeg az az, hogy a források területén, amióta eltűntek a húslisztek, azóta Európa több mint 50%-ban a repceolajtól függ, és nem a napraforgóolajtól, 2009 óta pedig ez még inkább igaz. A szója 59%-ot tesz ki, és ezzel szemben csak 2%-ot tesznek ki a repce, illetve a fehérje növények. Európában összesen 36 millió tonnás deficitről számolhatunk be, hogyha ezt szója termőterületre vetítjük le, akkor azt láthatjuk, hogy körülbelül 17 millió hektárt nyi nyi haszonnövényt importál, főként Dél-Amerikából az Európai Unió. Tehát a fehérje igények kielégítésére óriási importra van szükség. Most pedig azt láthatjuk, hogy nemzetközi szinten hogyan is néz ki ez a kérdés. Fontos lenne azt látni, hogy ugye 2008-ig csökkent a fehérje haszonnövények termelése, a közös agrárpolitika health checkje kapcsán, a 2009-73-as rendelet alapján azt láthatjuk, hogy a fehérje növények prémiumát a tagállamok 2012-ig fenntarthatják, amennyiben ezt kívánják, 55,57 század euró per hektáros szinten, és aztán ezt a az összeget az egyszeri kifizetéses rendszerbe kell majd integrálni. Azt is láthatjuk a rendeletben, hogy egy garantált maximális termőterületet biztosítani kell, ami egy ami 1648 millió hektárra ö, vonatkozik. Úgyhogy ezek után azt tudom elmondani, hogy a fehérje növények jövője igencsak nagy veszélyben van, nagyon nehéz volt megtartani a termőterületeket, már az 55 eurós hektáronkénti prémium alapján is. Van egy 68-as cikk a rendeletben, amely kimondottam speciális esetekkel foglalkozik, néhány esetre vetítsük ezt ki. Itt három pontot említettem ebben a felsorolásban a környezetvédelmi szempontból fontos mezőgazdasági termelés vagy tevékenység, a második pont a mezőgazdasági termékek kereskedelmi forgalomba bocsátásának javítása, illetve a harmadik bizonyos olyan mezőgazdasági tevékenységek esetébe, amelyek a mezőgazdaság és környezetvédelem összekapcsolásához vezetnek a támogatás maximális mértéke vagy plafonja a bevétel kiesés maximális szintjével egyenlő. Ez a 68-as cikk alapján egy 10%-os szintet, plafont állapít meg a nemzeti plafonokhoz képest. Van ugye itt a zöld doboz, amely egy al korlátozás 3,5%-ra vonatkozik. Franciaország ezért úgy döntött, hogy ismét fellendíti fehérje növény termelését. Ez egy olyan terv, amely a környezetvédelmi törvény 2020-ra vonatkozó célkitűzései között szerepel. Itt öt nagyobb cél állapíthatunk meg, csökkenteni a növényvédőszerek alkalmazását, a fenntartható fejlődésbe bevonni ezeket a gazdákat, valamint az egyes termőterületeknek megfelelő termelést kell végezni. Ami pedig a fehérje növényeket illeti, itt erősíteni kell a közösségi támogatást, segíteni kell a vetésforgó rendszerekbe beállítani a fehérje növényeket, valamint az innováció, illetve kutatás előmozdítása a hüvelyesek területén. És végül újra struktúrálni szükséges a szerződéses viszonyokat a fehérje növény ágazatban, termelők, illetve felvásárlók között. 2010-ben két fontos intézkedést hoztunk meg, további támogatásokat adtunk Franciaországban a fehérje növényeknek, illetve hüvelyeseknek. Ez összesen 39, valamint még 1 millió eurós csomagot jelentett. Azután a termőterületek diversifikációjára egy 25 eurós per hektáronkénti 25 eurós támogatást adunk, Ez azt jelenti, hogy négy fajta növényt kell a vetésforgóban alkalmazni. Az első ne legyen 45%-nál nagyobb arányú, a fő termelési termelő növény. Nos, hát ez a támogatás a korábbi támogatások sorába illeszkedik be, azonban korábban az 50%-os szinte való kötelezettségvállalás jellemezte ezeket. Nézzük most a konklúziókat. 2009 és 2010 között növekedett a termőterület 92%-kal a fehérje növények terén Franciaországban. Gyakorlatilag egy duplázódást tapasztalhatunk a borsó területén. Ugye azt láthattuk, hogy ez összeurópai szinten 1 és 8 százalék közé tehető ez a termőterület növéke, növekedés. És ezek ellenére a francia termelés jelentősen növekedett, ezért lenne érdekes a hatékonyságot vizsgálni, tehát ez a fajta francia állami támogatási rendszer milyen eredményeket hozott, ugyanis ez a támogatási rendszer azt is jelentette egyben, hogy a szója esetében 0,45 millió tonnával növekedtek a termés átlagok. Ami pedig a közösségi támogatást illeti, ugye erről az 55 euró per hektárról van szó, Franciaországban 11-ről 22 millióra növekedett ez az összeg, amely kb. 24 euró per tonnás plusz összeget tesz ki tonnánként. És még így is sokkal alacsonyabb a szója ára az import szójához képest. A célok 2012-re vonatkozó célok már 2010-ben megvalósultak Franciaországban. Nézzük most közösségi szinten a helyzetet. Van itt egy olyan nagy probléma, hogy hogyan is lehetne azt a fajta kritikus tömeget megtalálni, amelyre szükség van, felhasználókra gondolok, főként a vegyes takarmány felhasználók, a piac, egy európai piac, ezen belül nagyon sok kereskedelmi viszony áll fenn, Éppen ezért lenne szükséges az, hogy megtaláljuk azt a kritikus tömeget európai szinten, amelyek lehetővé tennék a, a piac rendes működését. Második cél, próbáljuk meg az egész ágazatot biztonságosabbá tenni, és a kutatást támogatni, hogy fenntarthatóbb termelési módszerek, illetve új fajták lássanak napvilágot. Harmadik cél az ár fluktuáció biztosítása, illetve az ezzel kapcsolatos biztosítás, és végül, utolsó pontként, fontos az átláthatóság biztosítása, valamint a szerződéses viszonyok világos áttekintése az ágazaton belül. Ez egy hektáronkénti ideiglenes támogatás a fehérje növények számára, annak érdekében, hogy kompenzáljuk a piaci változásokat, és várva arra, hogy az innováció, a kutatás lehetővé tegye azt, hogy az európai termékek ismét a világpiacon is versenyképessé váljanak. Azután jó lenne még az, hogy ha köztájékoztatást végeznénk a hüvelyesek, illetve fehérje növények környezetvédelmi szempontból hasznos létéről. Nagyon sok kutatás mutatja a vetésforgók alkalmazásában ezt a pozitív aspektust. Állati takarmányozás esetében jól ismerik a takarmánykészítők is a fehérje növényeket, azonban sajnos ők néhány éve elfordultak ezektől a termékektől. Jó lenne, hogyha vissza irányítanánk figyelmüket erre a piacra. Fontos lenne még különböző eszközöket kidolgozni az árak anticipálásához, tehát hogy legyen egyfajta árindikátor, amelyet a fehérje növények szövetkezetei egymás között állapíthatnának meg. Tehát fontos lenne az, hogy a fehérje növények átlagára hogyan alakul a jövőben a gabona átlagárahoz képest aztán diversifikációs támogatás a vetésfordulókban, a költségek kompenzációja, valamint mezőgazdasági biztosítások. Mit is várunk? Környezetvédelmi szinten szeretnénk látványos eredményeket elérni. A fenntartható fejlődésért Franciaországban nagyon sokat tettek, Ez azt jelenti, hogy a nitrát tartalmú műtrágyák kikerültek a, az alkalmazásból, és globálisan a fehérje növények ahogyan, tehát a fehérje növények termesztése önmagában nagyon jó trágyaként hat a következő kultúrá, kultúra beültetése előtt a vetésforgóban. nézzük, hogy milyen hipotéziseket állítottunk fel a termésátlagok terén. Franciaország 8 millió tonnával számol fehérje növények területén 2008-hoz képest. Ez egy 2,7 millió tonnányi termőterület emelkedést, kiváltást jelent. Ez kivált kb. 1 millió hektárnyi szója termőterületet, amelyet importból szerzünk be. Állati takarmányozásnál nagyon fontos alapanyagokról van szó. Legkisebb árfluktuáció is ebből a szempontból nagyon fontos figyelmet érdemel, és a vállalásokat, tehát hogy például gémódosított termékek nélküli, vagy biotermesztésű növényekre vonatkozó vállalásainkat betartsuk, és ezzel nagyobb protein autonómiát kapjunk. És végül Az Európai Unióban a teljes termőterülethez képest több mint 2%-ot tesznek ki ezek a termőterületek. És hatalmas a lehetőség a vegyes takarmányok előállításában is. Köszönöm szépen a figyelmüket. Bene, grazie. Gra- Köszönöm szépen Drón úrnak. Nagyon érdekes gondolatokat hallhattunk. Most pedig Alessandra Pésse kapja meg a szót. Neki is megadom a szót. Kérem, hogy röviden, mert utána majd vitára kerül sor. Köszönöm szépen! Okay. Grazie mille, desidero ringraziare. Köszönöm szépen még egyszer az elnöknek, valamint a strukturális politikákkal foglalkozó a Európai Bizottsági Főigazgatóságnak a meghívását. Olaszországban egy agrárkutató intézetben dolgozom. Mi is az én feladatom a mai napon? Megpróbálom ismertetni azt, hogy a fehérje növények hogyan is alakultak, és megpróbálom összekötni a termelést az állattenyésztési ágazattal. Megnézzük azt, hogy milyen politikai opciókra is lehetne lehetőség a mostani programi, programozási időszakban és a 2013 utáni időszakban. Nagyon érdekes, világos képet festett le a jelenlegi helyzetről az előttem felszólaló. Jó magam, három alapvető pontot fogok ismertetni. Az egyik a fehérje növények alakulása, a versenyképesség, valamint az ehhez kapcsolódó politikai döntések kérdése. Itt gyorsan tovább fogok menni, mert már korábban elmondtuk. A midterm review után hatalmas regionális különbségek alakultak ki a fehérje növények termesztési területei között. Vannak olyan régiók, amelyekben óriási volt a csökkenés, Ezek olyan területek főként, amelyekben a hektáronkénti termés átlagok nagyon magasak voltak. Más területeken viszont növekedett a termesztési területek mértéke. Most ezt azért nem ismételném hosszasabban, mert a korábban felszólaló úr nagyon világosan elmagyarázta azt is, hogy mi az, ami ezen változások hátterében áll. A legfontosabb talán az, hogy a midterm review 2003-ban nem változtatta meg az alapválasztási helyzeteket, a verseny továbbra is fennáll. Itt látszik ugye egy torta, amelyben megpróbáltam ismertetni szeletenként a termelők véleményét, miért is gondolják a termelők, hogy kevesebbet akarnak termelni. Az Európai Bizottság végeztetett egy érdekes tanulmányt, a megkérdezett cégek 45%-a úgy vélte, hogy a kompenzációs rendszer megváltoztatása a midterm reviewhoz képest nem érdekes a 45% számára a, a midterm review módosításokhoz képest. De azért itt a 45% nagyon sokat nem mond el, ugyanis attól is függ, hogy melyik országban, melyik régióban található az az adott cég. Például Németországban nagyon sokan, több mint 54%-a a megkérdezett cégeknek azt mondta, hogy igenis, és számukra nagy hatással volt a támogatási rendszer megváltoztatása. Ebben a tortában azt láthatjuk, hogy a fehérje növények termesztése részben függ az agronómiai, illetve termés, illetve egy vetésforgóból adódó előnyöktől, másrészt az árak, tehát a takarmány előállítók által kifizetett árakra gondolok, ezeknek az áraknak a változása, és még ezen felül a megkérdezettek 15, illetve 19 százaléka úgy vélte, hogy fontos kérdés még a hektáronkénti ö, kifizetések, illetve a környezetvédelemre vonatkozó kifizetések ö, változásai. Azt láthattuk, hogy ez a midterm review megváltoztatta egy kicsit a helyzetet, és igazából más terményekhez képest ö, nagyobb versenyhelyzetet teremtett. Mit is jelent ez? Ha megnézzük az állattenyésztési ágazatot, tehát a felhasználókat, azokat, akik állati takarmányt állítanak elő, az állattenyésztési ágazat számára. Nos, hát azt láthatjuk, hogy nagy válság alakult ki az utóbbi három évben az állattenyésztési ágazatban. A teipari cégek profitja több mint felére csökkent 2007 és 2009 között. Ebből adódóan maga a termelés is fehér növények területén is éreztette a hatását ez a válság. Az energiaárak növekedtek, és növekedett a takarmány költség is, az árak volatilitása sem segítette a helyzetet, Tehát mondjuk azt, hogy ezek voltak összességében azok az okok, amelyek a válsághoz vezettek. a mezőgazdasági hozzáadott értéknek majdnem felét adja az állattenyésztési ágazat, és a takarmányárak, nagy hatással vannak a állattenyésztési ágazat költségeire, mondjuk kb. 50%-át teszik ki a költségeknek. Tehát a takarmányfogyasztás, hatvan százalékban saját vállalkozásban kerül előállításra, de 40 százalékban vásárlás következté, tehát vásárlásból származik. Az európai takarmánygyártók kb. 4000 cégről van szó, 4200 cégről. És mint ahogyan azt én korábban is elmondtam, az európai takarmánygyártók eh, elég sokat választ, vál, egész sokat vesztettek Kína és más feltörekvő országok miatt. Nézzük a politikai opciókat, amelyek ebből a képből fakadnak. Megpróbálok ezek után majd néhány végkövetkeztetést is levonni. Nos, hát először is több tanulmányból is kiderült az, hogy a közösségi agrárpolitika, a közös agrárpolitika nem segítette ennek az ágazatnak az erősödését. Maga a piac és a piac nyitása átszervezte ezt az ágazatot, és delokalizálta az alacsonyabb hektáronkénti termésátlaggal rendelkező régiók felé. A nemzetközi piacok, illetve az árak alakulása szintén nagyon érdekes a felhasználók szempontjából. Ugye itt főként az állattenyésztésben alkalmazzák ezeket a növényeket. És végül egy nagyon bonyolult rendeletrendszer irányítja az állattenyésztési ágazatot, és természetesen ennek kihatása van a versenyképességre is. Politikai opciók, amelyek ebből a fent említett képből fakadnak, Részben a 2013 utáni kaparra vonatkozó vitákba illeszkednek, de ugyanakkor a korábbi időszakból származó korlátozások is megmaradnak. Pontosítsuk a helyzetet. Nagyon fontos lenne azt látni, hogy bizonyos intézkedések bevezetésével milyen célokat is kívánunk elérni. A 2013 utáni közös agrárpolitika és az erre vonatkozó kutatások azt mutatják, hogy különböző célokat szeretnénk elérni. Önellátás, a gazdasági versenyképesség, fenntarthatóság, környezetvédelmi szempontból. Sajnos ezek a célok egymással sokszor ellentétesek is lehetnek, vagy legalábbis konfliktusba léphetnek egymással. Tehát akkor, amikor valamelyik utat választjuk egy másik helyet, akkor tudnunk kell azt is, hogy egy-egy eszköz alkalmazása egy másik cél rovására is mehet. Három nagy területen kívánnak közbelépni. Egyrészt az állattenyésztési ágazatban a marsok fluktuációjának csökkentése. Ez egyrészt azt jelenti, hogy olyan eszközöket kell bevezetni, amelyek a kockázatokat jobban képesek kezelni, illetve olyan eszközöket, amelyek a bevételek stabilizációját elősegíthetik a kockázatokat a hitelintézetek vagy a biztosító társaságok felé kell tovább terhelni. Ebből a rendszerből azonban nagyon sok kérdés is felmerül. Egyrészt arról van szó, hogy hogyan lehet lecsökkenteni a spekulációt a piacokon, tehát, hogy a piacokon, ne a piacokon határozzák meg az árakat, hanem, tehát ne brókerek állapítsák meg az árakat, hanem maguk a kereskedők egymás között. Fontos lenne tehát ellenőrizni a rendszer működését, és oda kellene figyelni, ugyanis nem minden termelés esetében azonosak a piacok. Tehát az is elképzelhető, hogy a különböző a termesztés termények között verseny alakulnak ki. Azután biztosító társaságok hitelintézetek felé a kockázatok átterhelése. Nos, hát európai példákat is láthatunk erre, amelyeket meg kellene fontolnunk kik azok, akik ezekben az esetekben a kezdvezményezettek, ugyanis amennyiben nem ösztönözzük a biztosító társaságokat, akkor az egész rendszer, az összes szerződéses rendszer valamilyen ellenőrzés alatt kell, hogy maradjon. A spanyol piac nagyon érdekes helyzetet mutat, nagyon érdekes képet mutat, ugyanis a közbeszerzések aránya igen magas. És ez a fajta rendszer kihatással van a biztosítási rendszerre is. A kanadai modell is megfontolandó. Ezek az Agri Invest ö, módszerek, ezek olyan pénzügyi konstrukciók, eszközök, amelyekben a cégek részt vesznek, olyan konstrukciókról van szó, amelyek a kockázatokat csökkentik, és fontos kérdésként jelenik meg a könyvelés is ezekben a konstrukciókban. Tehát amennyiben ezt a rendszert kikívánjuk használni Európában is, akkor nagyon fontos lenne az, hogy a mezőgazdasági vállalkozásaink is tudják azt, hogy ez a rendszer ez mivel is jár. Aztán egy másik érdekes kérdés, a jövedelem stabilizációja, illetve a kockázatkezelés szempontjából pénzügyi természetű. Itt nem csak befektetésekre lehetne ezeket felhasználni, hanem a jövedelmi szint fenntartására is. A 2000-2006 közötti uh, vidékfejlesztési második pillérben erre vonatkozólag már olvashattunk uh, javaslatokat, azonban most ezt a rendszert már nem alkalmazzuk. Itt garancia alapok létrehozása egy másik érdekes lehetőség lehetne. Második pont. Az állattenyésztés hogyan is lehetne a nemzetközi piacokon versenyképessé tenni. Azt is láthattuk, hogy mennyire különbözőek a sztenderdek, a különböző állati takarmányok előállítása területén. Tehát azt lenne fontos látni, megérteni, hogy a verseny, amely kialakult az európai állattenyésztő cégek között, hogyan lehetne ezt a versenyt rendezni, akkor, amikor például a génmódosított termékek alkalmazása az állati takarmányokban minden bizonyal alacsonyabb költségeket is eredményezne. Nos, hát ezek az eszközök alkalmazása nélkül az európai mezőgazdaság hogyan lehet versenyképes. Úgy tűnik, hogy itt a fenntarthatóság, illetve a versenyképesség között kell ezt a játszmát lejátszani. Itt mi pedig szeretnénk a minőség, illetve a biológiai termesztésű növények termesztését elősegíteni. Tegnap azt olvastam az újságban, hogy a Federal Trade Commission, amely az Egyesült Államok Fogyasztóvédelmi Hivatala, zöld intézkedéseket kíván, iránymutatásokat kíván elfogadni, amelyek segítik majd a fogyasztókat elig, eligazodni az úgynevezett környezetbarát vagy zöld termékek között. Fontos ez a fogyasztó számára, Ugye itt stratégiai fontosságú döntésekről van szó, élelmiszerbiztonsági kérdések merülnek fel, ezeket az Európai Unió nagyon fontosnak tekinti. Lehetne például no GMO és más hasonló márkajelek kidolgozásán is gondolkodni. Minden esetre az nagyon fontos, hogy a nemzetközi piacokon mindez ne jelentsen akadályt a versenyképesség előtt az európai termelők versenyképessége szempontjából. És aztán végül hogyan lehetne jobban működtetni a láncolatot, Először is nagyon fontos lenne a kutatást támogatni. Jó lenne, hogyha innovatív, új megoldásokat tudnánk bevezetni a termelési láncba, nem szeretnénk, hogyha egy ilyen kis szelet, piac szeletté zsugorodna a fehérje növények ágazata. És nem szeretnénk azt sem, hogyha tovább csökkennének a termő területek. Azonban környezetvédelmi szempontból nagyon fontos kutatások lefolytatására van szükség. Aztán harmadik pont, szerződések és az ágazat szervezési kérdései. Az is világos, és ezt többen el is mondták, hogy a hatékonyság hiánya hatalmas hátrányokat jelent a termelők számára, de a fogyasztók számára is. Éppen ezért lenne fontos elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne erősíteni mindezt. A második pillérben éppen hosszú távú befektetéseken gondolkodnak, tehát ez ebből a szempontból egyfajta laboratóriumnak is tekinthető majd, és végül a szerződéses viszonyokkal kapcsolatban nagyobb figyelme figyelemre lenne szükség a fizetési feltételek, határidők, a cégek likviditása, mind fontos szempontok lennének a szerződések megkötése alkalmával. És ezzel javítani lehetne az egész képet. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnézést kérek a tolmácsoktól, ha egy kicsit túl gyors voltam, remélem, hogy nem fárasztottam ki őket. Tack så mycket. Och nästa talare är eh, rapportören Häusling. Varsågod. Köszönöm szépen. Akkor megadom a szót a jelentéstevőnknek, Hajszning úrnak. Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, nagyon érdekes beszédeket hallottunk és köszönjük szépen, hogy elmondták ezeket a lényegi pontokat. Ez felmutatja eh, számunkra, hogy eh, nagyon fontos, hogy foglalkozunk a fehérje növények terén tapasztalt hiányjal az Európai Unióban. Ők is bemutatták azt, hogy Európában a számok drasztikusan csökkentek, néhány kivételtől eltekintve, és ez a néhány eh, kivétel, ez eh, főleg a francia ágazatban található meg, és meg kell vizsgálni, hogy miért növekedett ott a fehérje növények eh, termelése, hogy került erre sor az európai fehérje növényekkel való, tehát a fehérje növényekkel való európai ellátás előnyét hangsúlyoznunk kell a jelentésben hiszen az európai mezőgazdaság függetlenségéről van szó a fehérje növény ellátásban, és ez nagyon fontos a, bizt, a, a hússal és a tejjel való ellátás biztonsága szempontjából is. Ugye a kínaiak esetében nagyon nagy a e, e, kereslet a szójára, ezt igazán mi már nem tudjuk e, befolyásolni. Európában fontos az ellátás biztonsága, és ezért a fehérje növények termelési potenciáját ki kell használni, erősíteni kell. Ezért pontosan kellene elemeznünk azt, hogy mindez hova vezetett, hova vezetett az, hogy egyes országban növekedett a termelés, más országokban pedig csökkent. Ez nem csak az árak alakulásával függ össze, hanem politikai céloktól is függ, hiszen attól is függ mindez, hogy a politikai szándék megvan-e arra, hogy támogassák ezeket, vagy nem. Ugyanez a helyzet annál a kérdésnél, hogy milyen hatással vannak a nemzetközi egyezmények az európai fehérje ágazatra. Meg kell néznünk, hogy milyen hatás valósul itt meg, és, és hogy, hogy lehet erre politikailag befolyással lenni. Egy dolog világossá vált, a fehérje növények termelése az új és a hüvelyesek termelése az új stratégiába kiválóan passzol, és itt beszélünk kell a klímaváltozás elleni harcról, a széndiokszid csökkentésről, és a közös mezőgazdasági politika jövője szempontjából is fontos szerepet játszanak ezek. Az Európai Bizottság a júliusi konferencián a záróbeszédében utalt a fehérje növények kérdésére, és megemlítette azt, hogy az Európai Uniónak meg kell próbálnia növelni, vagy javítani a fehérje növénye ellátást. És ez fontos kihívás az új közös mezőgazdasági politikának. Végig kell gondolnunk, hogy ezen a területen hol tudunk támogatólag beavatkozni. Egy fontos pont a kutatás, amit mind a két kutató megemlített, és az új fajtáknak a kialakítása létrehozása, eh, amely a gazdák számára lehetővé tenni a versenyképességük növelését. Azt gondolom, hogy sok eh, olyan megközelítés van, amelyeket az új mezőgazdasági politika területén ezzel a jelentéssel is meg lehet fogalmazni. A jelentéstevőkkel találkoztam, és nem gondolom, hogy annyira messze lennénk egymástól a legfontosabb pontokban, és szerintem az új mezőgazdaság politikának új lendületet adhatunk. Konszenzusra juthatunk, és szeretnék, szeretném, hogyha meg tudnánk állapodni a témában, hiszen a fehérje növények terén tapasztalt hiány megszüntetése közös célunk. És akkor így elfogadhatjuk majd ezt a jelentést, és megbízhatjuk az Európai Bizottságot azzal, hogy a gazdák érdekében független és biztonságos mezőgazdaságpolitikát alakítsunk ki. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Megadom a szót Tabajdi úrnak. Köszönöm, elnök asszony. Úgyis, mint az Európai Szocialisták társjelentéstevője és a Környezetvédelmi Bizottság véleményének készítője kettős minőségemben is. Ez a két kiváló tanulmány rámutatott arra, hogy Európának választania kell. Olyan mértékű a függőségünk a fehérje behozatalva a külső piacoktól, hogy vagy a, csökkentjük a fehérje behozatalát, vagy növelnünk kell a hús behozatalát. Egyik sem kívánatos. Mind a kettő függőséget csökkentenünk kell, hiszen jelenleg a protein koncentrátum, a fehérje koncentrátum szükségleteinknek csak egy negyedét, 24 százalékát tudjuk uniós forrásokból biztosítani. Ez egy óriási függőség. Ez egy elviselhetetlen függőség, főképpen akkor, ha meghallgattuk Dronnul előadását, hogy Kína és más piacok terjeszkedése következtében rendkívül korlátos, korlátokba ütközik, hogy növeljük a protein, a növényi protein behozatalát. Itt tulajdonképpen a mezőgazdasági bizottság szempontjából azt kell mérlegelni, hogy a közös agrárpolitika reformja miatt, a szétválasztás bevezetése miatt nem tűnik gazdaságosnak a növényi fehérjék termesztése, ez egyértelmű, ez drónul előadása is bebizonyította, hogy a búzához viszonyítva nem éri meg fehérje növényeket termelni. Egyik lehetséges út, hogy a szétválasztás elve ellenére mégiscsak adunk valamiféle támogatást a fehérje növényeknek, mint ahogy Franciaország esetében. A másik, amire Heisling úr, mint jelentéstevő utalt, hogy a vidékfejlesztés keretében megpróbáljuk beárazni, megállapítani annak az árát, hogy a fehérje növények termesztése környezetvédelmi közjavakat állít elő, ezt nagyon jól bebizonyította a Dronnur jelentése, hogy csökken az üvegházhatás, ezt kellene kompenzálni a gazdáknak, ezt kellene megfizetni a gazdáknak, ez lehetne bizonyos fokú prémium premizálása, a környezetvédelmi közjavakért való fizetség, csak ma még nem nagyon tudjuk ezeknek az árát, mert ennek ma még nincsen piaca. És végezetül van két kényes kérdés, elnök asszony. Nem említettük az állati fehérjék kérdését. Nem említettük, holott a bizottság 2010 nyarán fölvetette, hogy esetleg újra lehessen állati fehérjéket felhasználni, állati eredetű fehérjéket az állattenyésztésben. Ezzel szemben a Környezetvédelmi Bizottságban rendkívül nagy az ellenállás, hiszen mindannyian emlékszünk a kergemarhakkor okozta európai tragédiára. És van még egy dolog, amire fölhívnám a figyelmet, nevezetesen, hogy amit mi behozunk, növényi proteint, növényi fehérjét, növényi takarmányt, annak kétharmada GMO-s takarmány. Kétharmada, 66 százaléka, rendkívül magas. Ez ugyan az összes takarmány szükségletünknek a 8%-a mindössze, de az a takarmány, amivel bekeverik, ugye a takarmányokat keverik, a kevert takarmányok 90%-a jelenleg Európában érintkezik importált GMO-s növényekkel. Ez egy rendkívül kényes, bonyolult kérdés, és már ezért is fontos lenne az európai fehérje protein termelés erősítése. Én most nem foglalok állást pro vagy kontra GMO ügybe, én pusztán tudományos tényeket idézek, hogy ezzel a jelenséggel is valamilyen formába szembe kell nézni, ezért is kell Európába több növényi proteint termelni, ezért fontos Hauslingur jelentése, és én is a növényi protein termelés mellett foglalok állást, és nem, nem támogatom az állati fehérjével való takarmányozást. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Tabajdi úr, a nyúl óriaszó. Sorry, Chairman. About... Elnézést, elnök úr, hogy itt késlekedtem. A másik hozzászóló feltett egy kérdés, és azt hiszem, hogy mondhatnék néhány választ. Miért nem, miért nem termelnek fehérje növényeket a gazdák? Ez volt a kérdés. Hát, hogyha megnézzük a babot például, megtiltottunk egy bizonyos anyagot, szimozi nevű vegyi anyagot, ezt betiltott az Európai Unió, és most már sokkal nehezebb a bab termelése emiatt. A más ilyen növényvédő szereknek a használata sokkal drágább. És és most már más hüvelyesek vagy más fehérje növények után néznek a gazdák. Másik probléma is felmerül a borsóval, illetve a babbal kapcsolatban. Ezeket bizonyos betegségek megtámadják. Másik probléma pedig az, hogy hogy hektáronként nagyon drága a vetőmag. Úgyhogy nagyon drága, míg az első hozamra sor kerül, nagyon nagy befektetésre van szükség. Emellett nagyon nagy probléma akkor, merül fel akkor is, hogyha a, mag, a vetőmag egy kicsit nedves, nem teljesen száraz, és ez is a hozamra nagyon negatív hatással lehet. A szója termelés is nagyon illetve a, a borsó termelés szempontjából a talaj minősége rendkívül fontos, és rendkívül érzékeny a e, borsó a e, talaj különböző tulajdonságaira. Másik nagy e, probléma a a galambok által okozott károk, ezeknek hatal megnövekedett a száma, a galamb állománynak a száma nagyon megnövekedett, és ez rendkívül nagy nehézséget okoz. Májusban és júniusban e, kerül sor a borsó érésre, és itt sokkal hosszabbak a nappalok, e, és sokkal nagyobb időszakban vannak kitéve a borsó, e, van kitéve a borsó a galambok által okozott kárnak. Emellett a kombájnok aratásra használt kombájnokat is károsítják bizonyos tényezők. Emellett hadd mondjak még egy dolgot, amelyet az Európai Uniós tisztviselők gyakran nem vesznek figyelembe. Az új amerikai irányelvekre utalt az egyik hozzászóló, azonban ezek az irányelvek, ezek ezek önkéntesek és nem rendeletek, mint az Európai Unió területén. Köszönöm. Tack så mycket och då är det här Köszönöm szépen. Tantan úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a frakcióm nevében szeretném megköszönni a két előadónak az igen világos és közértető előadását, és szeretném a környezetvédelmi bizottság jelentéstevőjének is az elvégzett munkát. Ami a protein növényeket illeti, ki kell mondanunk, hogy világosan le kell vonnunk a következtetéseket, amelyek a múlt tapasztalataiból adódnak. És ezeket az elmúlt 30 évben sajnos nem vettük figyelembe. Mindenek előtt, ami a protein növények európai termelését illeti, illetve az Egyesült Államokban ezek nagyon fontos termelők, de világosan kell látni, hogy Dél-Amerika is az egyik legfontosabb termelővé vált. A legfontosabb ügyfél azonban még mindig Európa. És ezt követően Kína. Ezt az egyik előadó el is mondta. Most pedig valóban azt láthatjuk, hogy a piac tulajdonképpen már nem is érdekes, E tekintetben vannak olyan piacok, amelyek sokkal versenyképesebbek, mint Európa. Ezzel úgy gondolom teljesen világosá válik, mennyire sérülékenyek vagyunk etéren, és világosá válnak a protein deficitből adódó problémák is. A proteinek Európában, protein növények termelése nagy mértékben csökkent Európában az elmúlt évtizedekben. Mit jelent ez? Ez egy olyan növény, amelyet egyszerűen nem támogatnak már, nem támogatják az ezzel kapcsolatos kutatásokat sem, amivel tulajdonképpen támogatni lehetne a gazdákat. És ezért szeretném tudni esetleg, hogy ez lehetséges, hogy milyen pénzeket költenek a protein növények terén a kutatásra. Tartok tőle, hogy ez így igen alacsony összeg. Mire van tehát szükség annak érdekében, hogy a termelékenységet növeljük, annak érdekében, hogy Európában előmozdítsuk a protein növények ügyét. Mindenképpen egyfajta menetrendre lenne szükség, nem egy három éves ütemtervre, hanem talán az elkövetkezendő 10-15 évet kellene felölelnie ennek az ütemtervnek, és nyilvánvalóan megfelelő pénzeszközökre is szükség lenne a kutatás terén. Az egyik beszélő Franciaország példáját említette, azt, ami ott két évvel ezelőtt történt, és két évvel ezelőtt ott én is tisztségviselő voltam a mezőgazdasági minisztériumban, és ott azért foganatosítottak bizonyos intézkedéseket, mert rájöttek, hogy nagyon fontosak a protein növények, és a legköltséghatékonyabb módszert jelentik bizonyos problémák megoldására, például a peszticidák alkalmazásának csökkentésére, és segítségükkel egy bizonyos ökológiai egyensúly is előállítható. A vetésforgó szintén nagyon fontos a talaj minőségének javítására, és ez hagyományos módszerekkel megoldható. Azok a döntések, amelyeket meg kell hoznunk, nagyon fontosak, és tekintettel kell lennünk arra is, hogy az elkövetkezendő években valószínűleg még romlik majd a helyzet. Mm, valószínűleg Kelet-Európában egyre több gabonát vetnek, és hogyha szemügyre vesszük az exportot, a kivitelt is, akkor abból kell kiindulnunk, hogy az export csökkenni fog, és a gabona export kevéssé növekszik majd. Látva azt, hogy szeretnénk diversifikálni a termelést, ami egy célkitűzés is a közös agrárpolitika számára, úgy gondolom nagyon fontos, hogy a jövőbeni agrárpolitika számára nagyra törő célokat fogalmazzunk meg a protein növények tekintetében. Itt nem csak az állategészségügyről van szó, hanem sokkal inkább a környezeti és ökológiai kérdéseket is szemügyre kell vennünk összességében. Köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy Lájnené a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony és szeretnék köszönetet mondani a hozzászólóknak, illetve az előadóknak. Úgy tűnik, hogy nagyon komoly kérdéstől van szó. Az első dolog, amit meg kell állapítanunk, az az, hogy itt megpróbáljuk a szójával összehasonlítani a babot meg a borsót, ez olyan, mint hogyha almát a körtével vetnénk össze. Bizony nagy különbségek vannak ezen növények között, ami a fehérje minőségét illeti. A a szója sokkal jobb minőségű, mm, minőségű takarmányt ad, és ezt nem igazán lehet helyettesíteni az európai fehérje növényekkel e, száz százalékban. E, egyes hozzászólók említettek bizonyos kihívásokat, pénzügyi kihívásokat. E, Európában nem igazán vonzó termelni ezeket a növényeket, mint mondjuk Amerikában és egyes országokban nagyon nehéz ezeket termelni, mert mert olyan tulajdonságú növények ezek. Ami a közös mezőgazdasági politikát illeti, ennek a reformjában oda kell, oda kell figyelni erre. A 68-as cikkre szeretnék utalni, Azt hiszem, hogy Európa nagyon nehéz helyzetben van. Európában körülbelül 35 millió tonnányi proteint importálunk. a, a, az állattenyésztők számára körülbelül 1,7 eh, milliárd fonttal kell többet fizetniük a takarmányozásért az import miatt, eh, és ez 2 milliárd eurónak felel meg körülbelül. Valódi probléma merül itt föl, eh, az, az amerikai piacról nem igazán tudunk importálni a GMO növények miatt, Brazíliában is génmanipuláltnak tekinthető több mint 70%-a ezeknek a növényeknek, és Argentinában még nagyobb százaléka. És vannak olyan országok, mint például Kína, amelyeket nem igazán aggasztanak ezek a problémák, és, és minden probléma nélkül importálják ezeket a, ezeket a növényeket, Európa pedig problémás importőrnek számít. az a szállítók nem igazán érdekeltek abban, hogy az európai elvárásoknak megfeleljenek, mert mások is megveszik a terményiket. Úgyhogy nagy, gyakorlatilag nehéz, nagyon nehéz helyzetbe kerültünk, hogyha az alapvető kérdésekre választ akarunk találni. Támogatásra szükség van a fehérje növények, új fehérje növények kitermesztése lenne az egyik válasz, a megoldás, egy, egyik megoldás, és a növény, fehérje növények hozamát kellene növelni. Nem tudom, hogy a támogatási rendszer a megfelelő válasz -e erre, meg kell nézni, hogy az hogy a bizottság mit gondol ezen függőségi helyzetről, helyzetről, és remélem, hogy a biztosnak lesz elég bátorsága arra, hogy szembenézzen ezzel a problémával. Én nem gondolom, hogy az Európa erődő érv, ez megfelelő megoldás lenne. Nem hiszem, hogy ez, a le- ez jó, ezt már próbáltuk, és nem működött. Köszönöm. Takkodó och då är Ja, danke. Köszönöm szépen. Szeretném először is megköszönni az eddig elhangzottakat. Szeretném megköszönni a kollégáknak is a hozzászólásokat. Ezeket nem szeretném megismételni, ezért két pontra korlátoznám mondandómat először is. Ebben a vitában nem vált világossá az, hogy a szója tulajdonképpen egy másodlagos termék, és ezt pedig azt szeretnénk, hogy ez konkuráljon a, az elsődleges európai proteintermeléssel. Szeretném megjegyezni azt is, hogy nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy a mezőgazdaságban a földekkel kapcsolatos konkurencia az elkövetkezendő években szintén növekedni fog, hiszen nem csak takarmányt, élelmiszert szeretnénk termelni, hanem egyre több bioenergiát is szeretnénk termelni. Eddig követve a parlamenti vitákat, ez derül ki számomra, és Németországban explicit módon szembe kell néznünk azokkal a nagy költségekkel, amelyeket a mezőgazdaságban a bioenergia termelés generál. A jövőben erre is figyelni kellene, hiszen ez egyfajta versenygést teremt a proteintermelés ellenében, és ezt világosan kell látnunk. Máskülönben pedig örülnék a több, további hozzászólásoknak is. Tack. Och då är det herr Dess som har ordet. Varsågod. Dess úr Ja, vielen Dank, Frau Köszönöm szépen, elnök az... Köszönöm szépen a jelentéstevőknek, és köszönöm a szakértőknek a hozzászólását. Egyes dolgokat már elmondtak, úgyhogy, úgyhogy ezeket nem fogom megismételni. A 90-es évek elején a mezőgazdasági üzememben volt, nagyon ambíciózus voltam, és szerettem volna hatalmas húzamot, hozamot elérni import nélkül, azonban akkoriban ez még könnyebb volt, mert nagyobb volt a támogatás, könnyebb volt borsót termelni, és azonban voltak kockázatok, időjárási kockázatok, de mégis megérte. Másrészt pedig nagyon sok forró levegővel működő takarmány szárító üzem van a környékünkön, ez nagyon jó minőségű takarmányt állít elő, végül pedig több mint 60%-os fehérje tartalmú növényekkel sikerült import vagy hozzávásárolt takarmány nélkül elérni azt a hozamot, amelyet kitűztem magam elé. Miért változott meg a helyzet? Azért változott meg, mert az összekapcsolási politikával a zöld takarmány szárító üzemek gyakorlatilag már nem működnek, mert nem éri meg szárítani, és mert közvetlenül megkapják a kifizetést a, a gazdák, nem kell szárítani, és ezért a fehérje termelés nagy részét elveszítjük. Meg kell gondolnunk, hogy ezt így akarjuk-e fenntartani a jövőben. És emellett az is nagyon fontos, hogy az a mezőgazdasági politika a megreformálása során, és én ettől nem vagyok nagyon messze előadóként, végig kell gondolnunk azt, hogy hogyan lehet a fehérje termelést növelni. Jelenleg azonban Európában nem tudjuk megoldani csak támogatásnyújtással ezt a problémát. Azt gondolom, hogy jobb fehérje növényeket kell kifejlesztenünk, és nagyon optimista vagyok, ami a jövőt illeti Európában. Hogyha az a klímaváltozás arra sor kerül, amitől félünk, vagy amit sokan mondanak, e, akkor azt gondolom, hogy Európában nem lesz probléma jövőben a fehérje ellátást biztosítani. Köszönöm szépen. Az utolsó felszólaló a listán, Pablo Santos. Köszönöm szépen. Én is nagyon hálás vagyok a hozzászólóknak, és alá tudom írni az ő nézőpontjaikat. Nagyon fontos stratégiai jelentőségű ágazatról van itt szó az európai mezőgazdaság szempontjából. Ezzel egy időben azonban a közös mezőgazdasági politikát egyre közelítjük a piaci viszonyokhoz. Nem várhatjuk el a gazdáktól azt, hogy termelési olyan, olyan döntéseket hozzanak, amelyek függetlenek a piactól hogy ne vegyék figyelembe a piacot. Úgyhogy nagyon érdekesnek tartottam a szakértők javaslatait, ugyanis a mezőgazdasági politika reformjában ezek nagyon érdekesek lesznek, jók lesznek, hogyha nem sikerül visszatérni a közvetlen termelési támogatásra, amely az egyetlen lehetőség arra, hogy abba az irányba tereljük a támogatási politikát, eh, ahogy ezt szeretnénk. A Lánc úr jelentése is utal erre. Az egyetlen mód az arra, hogy támogassuk a gazdákat, eh, ez a 78-as cikknek megfelelő eljárás. Nem igazán tudok eh, alternatívát emellett, ami az elvárásokat kielégíteni. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várom eh, Hozling úr eh, anyagát. Meg kell nézni, hogy képes-e eh, megfelelni az elvárásoknak és a közös mezőgazdasági politika jövőjének. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk a vitát, hogyha nem tévedek. Ah, oké. Okay. Ursäkta. Självklart får experterna vara Természetesen meg kell adnunk a szót a szakértőknek, úgyhogy hogy megjegyzéseket fűzhessenek a hallottakhoz, illetve megválaszolhassák a kérdésüket. kérdéseket. Tessék, megadom a szót. précision, effectivement, quand il était question. Röviden kiegészíteném az elhangzottakat. Mindenek előtt a protein növények támogatásával kapcsolatosan itt nem elsősorban egy állandó támogatásról volt szó, sokkal inkább arról, hogy az elkövetkezendő két-három évben egy igen nagy kockázattal nézünk szembe, hiszen a termelés nagymértékben csökkenni fog, utána pedig a termelés nem hozható föl ismét egy megfelelő szintre. Itt elsősorban tehát olyan támogatásokról van szó, amelyek a termelést valóban megerősítik, és itt nagy mértékben be kell fektetnünk a kutatásba is. Európai programokra gondolok, olyan programokra, ahol nagyon komoly európai kutatási pénzek kerülnek felhasználásra, mindenek előtt a proteinnövényekkel kapcsolatosan és mindenek előtt nemzetközi szintéren. Ez egy hatalmas kihívás. Természetesen ide tartoznak a, a a hüvelyesek is, ez Pakisztán tekintetében is például nagyon érdekes, és nemzetközi szintéren is láthatjuk, hogy a magán kutatás kevésé foglalkozik ezzel a problémával, eltekintve talán Kanadától. Itt is azonban azt kell látnunk, hogy Európának valóban felelősséget kell vállalnia. Itt természetesen számolnunk kell a népesség növekedés, népesség szám növekedésével is, és Európának itt át kell vennie a megfelelő vezető szerepet mindenek előtt a saját termelés növelésével, másrészt pedig a deficitek áthidalásával és az innováció tekintetében is. Köszönöm szépen. Szeretnék én is köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzászólt. Köszönöm szépen a megjegyzéseiket. Ez nagyon hasznos volt. Hogyha megpróbáljuk eh, a kérdéseket elmélyíteni, eh, amelyek ezen szakbizottság területébe tartoznak. Három fő kérdést írtam le. Mennyi kutatásra, milyen kutatásra kerül sor a fehérje növények területén? Ezzel kapcsolatban nem mm, készültem, nem nincsen aktuális információ, mert különböző kutatási programok folynak jelen pillanatban, és valószínűleg nem lenne rossz e, egy kicsit közelebbről megvizsgálni azt, hogy mennyi kutatásra kerül sor, és ezzel egy időben tudnunk kell azt is, hogy a kutatás gyakran nem olyan kérdésekkel foglalkozik, ahol felmerül a veszély annak, hogy csak nisé termékekről lenne szó. Fontos politikai szempontból végig gondolni még egyszer ezt a kérdést, hogy további kutatási ösztönzőket adjunk. Felmerült az is, hogy mi a helyzet a konkurenciával, mégpedig a biózemanyagokkal fennálló konkurenciával. 2009-es évben készült egy tanulmány, egy felmérés, a fehérje növények helyettesítése bioüzemanyagokkal. És ez nagyon új fejlemény ez. Egyes energianövények növényeket néha részben takarmánynak használják fel. És néha nehéz világosan elhatárolni a két ágazatot egymástól. Egyes melléktermékek, tehát az energia előállítás melléktermékeit is felhasználják takarmányként. További fontos aspektus, ami felmerült, ez a saját termelés az üzemekben. Ezen a területen van egy fontos kérdés, mégpedig a termék nyomon követhetősége. Rendkívül fontos ez, amikor is a terméknek a biztonságáról van szó, és a fogyasztóknak nyújtott információkról, fontos az, hogy a saját termelés az üzemekben nagyon jó alternatívát jelent. Különös tekintettel arra, hogyha biológiai termelésről van szó. Emellett ezen a területen talán a biotermékek előállítását is lehetne támogatni. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm szépen a két szakértőnek a hozzászólást. Nagyon jó volt a vita, és most visszaadom a szót a jelentéstevőnek, aki a szakértők hozzászólását és a kollégák hozzászólását is kommentálja. Ja, den Bericht, äh, ich werde den Bericht endgültig vorstellen. A jelentést a következő ülés alkalmával fogom véglegesen bemutatni, természetesen figyelembe veszem az elhangzottakat, a hozzászólásokat, és egy dolog miatt nagyon derüllátó vagyok a közös megoldás tekintetében. Senki sem kérdőjelezte meg a probléma meglétét, ez a politikában már egy nagyon jó jel, nagyon jó annak vonatkozásában, hogy egy közös megoldást érjünk el. A világos a célkitűzés is, ezt mindenki elmondta, a következő agrárreform, agrárpolitikai reform alkalmával mindenképpen figyelembe kell vennünk ezt a problémát, és nem arról van szó, hogy egy új piaci rést akarunk valahogy betömni, hanem ez valóban központi jelentőségű az európai agrárpolitika számára. Nagyon fontos, hogy előtérbe helyezzük ezt a kérdést a jövőbeni agrárpolitika tekintetében is, és ami nagyon érdekes a témával kapcsolatosan az, hogy a gazdasági vetület az európai hús- és tejtermelés tekintetében is összeköthető azzal a magas ökológiai haszonnal, amelyel a protein növények termelése jár. És hogy ezt a kettő vetületet össze tudjuk egyeztetni egymással, akkor egy nagyon fontos lépést tettünk egy új agrárpolitika felé. Azt kérték tőlem, hogy legyek fantáziadús. Nos, úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy közesen gondol, gondolkodjunk a közös megoldásokon, de nagyon derülátó vagyok, és azt hiszem, hogy az árnyék jelentéstevőkkel folytatni tudjuk majd a, az eredményes munkát, és akkor biztosan egy sok fantáziával, energiával és reménnyel biztos eljutunk egy jó megoldáshoz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérdezem, hogy tovább léphetünk-e? Az Európai Bizottság képviselője itt van-e? Hogyha igen, akkor folytathatjuk. A következő napi rendi pontot ugyancsak 5 órára terveztük. A bizottság beszámolója a jófélék elektronikus azonosításával kapcsolatos helyzetről. Fontos kérdés ez. Európa bizonyos nagy régiói számára, főleg olyan régiókról van itt szó, ahol egyébként nagyon nehéz körülmények uralkodnak. Az Európai Bizottság elnöke, ö, ö, Európai Bizottság képviselője, ha most itt van, akkor meg is adom a szót. Köszönöm szépen. I membri del Parlamento sicuramente ricorderanno. A képviselőket szeretném emlékeztetni arra, hogy 2003-2004-ben egy olyan jogszabályt fogadtak el, amely egy új rendszert vezet be a jufélék nyomon követhetősége számára. És itt az állatok azonosít, elektronikus azonosításáról volt szó. Ez egy eh, igen súlyos válság eredményeképpen született, ez pedig a száj és körönfájás okozta válság volt, amely számos tagállamban katasztrófát okozott a kérődző ágazatban. Ennek következményeképpen az Európai Unió egy olyan rendszert vezetett be, ahol az új rendelkezéseket fokozatosan vezették be. 2010. január 1 -e óta érvényben van ez a rendszer, azonban még mindig egyfajta bevezető szakaszában vagyunk a rendszernek. Ez a nyomon követhetőségi rendszer a jufélék számára. Ez szakaszt követően teljes mértékben érvényesül majd 2012. január 1-től. Ez azt jelenti, hogy 15 hónap áll a rendelkezésünkre ahhoz, hogy ezt a rendszert csiszoljuk, hatékonyabbá tegyük. A bizottság amellett foglalt állást, hogy ezt a rendszert lépcsőzetesen, fokozatosan vezessük be, hiszen mindenki tudatában volt annak, hogy ez az új rendszer nagyon nagy kötelezett, elköteleződéssel is jár, hiszen vannak országok, ahol ez az ágazat nagyon erősen képviselteti magát. Jelenleg közelről nyomon követjük a helyzetet, a tagállamok szakértőivel is megbeszéléseket folytattunk, az élelmiszer biztonsággal foglalkozó állandó bizottságban, és e megbeszélések során születtek bizonyos eredmények is. A tagállamok nagymértékben sikra szállnak a rendszer alkalmazása mellett. A legtöbb tagállam úgy véli, hogy tulajdonképpen nincsenek specifikus technikai problémák, ami a rendszer alkalmazását illeti. Tehát nem merültek fel ilyen gondok. És amikor kezdetben bevezették a rendszert, természetesen felmerült egy-két probléma, de meggyőződésünk, hogy ezek olyan problémák, amelyeket meg lehet oldani az elkövetkezendő 15 hónapban. Vannak azonban olyan ágazatok, és vannak olyan állattenyésztők, akik ellenállnak a rendszer, ennek az új rendszernek, hiszen ezek a mikrocsippek igen költségesek. vannak bizonyos azonosítási rendszereink, amelyek esetében láthatjuk, hogy igen, nagyok a különbségek, ami a költségeket illeti, attól függően, hogy hány juhról van szó. Vannak olyan tagállamok, amelyek jobb árakat ö, sikerült ö, kitárgyalniuk, mert ö, egyszerűen ö, az állományok kisebbek ezen tagállamok esetében. A elektronikus azonosítórendszer használata esetében. Vannak olyan tagállamok is, amelyek állami eszközökkel élnek a gazdák támogatásához, a tekintetben, hogy bevezessék ezt a rendszert saját gazdaságaikban. Azonban csak kevesen élnek a vidékfejlesztési alap forrásaival, noha lehetne élni ezekkel a forrásokkal a e rendszer bevezetése tekintetében is. Ez azt jelenti, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek állami forrásokat is alkalmaznak a rendszer bevezetésére. A kereszt megfeleltetés tekintetében eh, még eh, nem hallottunk szankciókról, és a bizottság részéről egységes iránymutatásokat várnánk el. Ezzel szeretnénk elkerülni, hogy az állattenyésztőket valamilyen módon büntessük, hogyha a rendszerben valamiféle probléma adódik, hiszen ez a rendszer még csak a bevezetési kezdő, kezdeti szakaszban van. Ez azt jelenti tehát, hogy az érintettek tulajdonképpen nem hibások azért, hogyha problémák merülnek fel. A bizottság intenzíven foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Egy tagállamban, az Egyesült Királyságban rendkívül nagy az ellenállás az új rendszerrel szemben. Úgy gondolom ennek az az oka, hogy ott különleges körülmények uralkodnak. Ott az állatok gyakran szállítják egyik gazdaságból a másikra, a kisebb méretű állatokat gyakran szállítják, és vegyesen kerülnek a piacra. Új, különböző származású kisebb állatcsoportok jönnek létre, és ezeket a csoportokat elszállítják a különböző üzemekben, és ez egy nagyon speciális, specifikus rendszer. És hogyha az ember megpróbál egy megbízható nyomonkövethetőségi rendszert bevezetni, egy ilyen piacon ez itt nagy nehézségekbe ütközik. Jövő héten a bizottság szakértői, valamint a Szankó és az Agre főigazgatóság szakértői az Egyesült Királyságba utaznak majd, annak érdekében, hogy ott helyben vizsgálják meg a felmerült problémákat, és közösen megoldást találjanak ezekre. Az Egyesült Királyságnak egyébként gondja van a cross-compliance kérdésében is, a kereszt megfeleltethetőség kérdésében, ami a jog azonosítását elnézést, ami a szarvasmarhák azonosítását illeti a bizottság már elfogadta azt az alapvetést, hogy a gazdákat nem szabad büntetni abban az esetben, hogyha a rendszer hiányosságokat mutat. Hiszen ez egyáltalán nem függ össze azzal, hogy ők megfelelően alkalmazzák-e a rendszert. Meg fogjuk vizsgálni, hogy ezt a alapelvet alkalmazni tudjuk-e a jufélék azonosításának kérdésében. Mint mo- már mondtam, az Ágra és a Szankó főigazgatóság tehát egy közös utat tervez majd, szervez majd az Egyesült Királyságba. A bizottság emellett azt tervezi, hogy 2011 során több tagállamot is meglátogat, hogy ott helyben megfigyelje, hogy ez a rendszer hogyan is működik. Ott további információk gyűjthetők majd. Ez nagyon hasznos a bizottság számára, hiszen új intézkedéseket tud kidolgozni arra vonatkozóan, hogy ez az új rendszer megfelelően kerüljön alkalmazásra. Köszönöm szépen dr. Ladomadának. Igen, hosszú a felszólalások listája, James Nicholson az első. It's expect to be the first one called, but uh... Köszönöm, elnök úr, nem akartam én elsőként hozzászólni, de hatalmas érdeklődéssel figyeltem az Európai Bizottság képviselőinek előadását. Csak az érdekelne engem, hogy a tagállamok közül ki ruházta, melyik ruházta föl magukat ezzel a rendszerrel, mert nincsen nagy probléma egyébként, tehát nem értem, hogy miért kell fellépni. Ön azt mondta, hogy az Egyesült Királyság ellenállóbb a rendszerrel szemben. Én Észak-Írországból jöttem, e, és Észak-Írország az Egyesült Királyság része legalábbis az volt ma reggel még, amikor elindultam. E, itt itt a probléma a végrehajtással kapcsolatban az, hogy a technológia nem elérhető olyan sztenderdek mellett, amelyek működőképesek lennének. Én úgy gondolom, hogy elég jó kapcsolatban állok a gazdákkal a választókörzetemben. Ők azt mondják, hogy elviszik a piacra az állatot, rendben, elektronikusan működik az utánkövetés, a következő alkalommal, amikor megint csak megjelenik az állat, akkor kiderül, hogy az ö, a, azonosítók 20%-a nem működik. Nem működik, nem lehet leolvasni őket, és úgy tűnik, mintha ezek az állatok senki nem lennének, de ez nem az állat hibája, hogy a technológia nem működik. Most ez a helyzet, hogy nálunk a gazdák rengeteg pénzt költenek az új rendszer megvásárlására, amely az azonosítók leolvasására képes, Ez a, ez a javaslat nem az Egyesült Királyságban született, hanem más országokban. Én úgy, úgy gondolom, hogy ez egy elvesztett, elveszett csata. Van még egy másik fontos probléma a témával kapcsolatban, amelyről beszélnünk kell. A, olyan emberek pedig eh, emberekről beszélek, akik eh, jutartók, és nagyon fontos probléma ez, mert hogyha az állatoknak eh, a fülébe helyezik ezt az azonosítót, akkor ez akár fájdalmas, nagyon fájdalmas is lehet, elfertőződhet, be, elfertőződhet a, ez a seb a, a juhok fülén, és sokkal egyszerűbb lenne, hogyha a gazdák azonosíthatnák egy egyszerű kis műanyag azonosítóval az állatokat. Nem gondolom, hogy Eh, az Európai Bizottság vagy bárki más azt szeretné, hogy a juhoknak ilyen, juhokat ilyen szenvedésnek kelljen kitenni, ez az állatjólét szempontjából elfogadhatatlan. Ismerjük a dolog hátterét, és eh, ismerjük az Egyesült Királysági helyzetet is. Szeretném, hogyha megvizsgálnánk, hogy mi a helyzet a terepen. Hogyha az Egyesült Királyság kormányától kapja az információját, azzal kapcsolatban nincsen probléma, azonban az Egyesült Királyság kormánya sem igazán tudja, hogy mi történik a terepen, a, a, a gazdáknál. A fontos, a, sokkal fontosabb az, hogy elmenjenek az üzemekbe, a piacokra, és a gazdákat kérdezzék meg. Azt hiszem, hogy sokkal drágább lenne, elértünk egy olyan pontra, hogy sokkal drágább lenne visszafordulni, mint tovább menni, de ez is megmutatja az, a szakbizottság számára, hogy, hogy Ebben a szakbizottságban csak el, akik ellenezték ezt a rendszert három-négy évvel ezelőtt, Egyesült Királysági, illetve ír országi képviselők voltak. A többiek úgy gondolták, hogy rendben van a rendszer, és aztán amikor a végrehajtásra került sor, akkor jöttek rá a többiek, hogy mennyire nehéz a helyzet. Persze, hogy nehéz, mert a juhok és a kecskék juhokat, kecskéket általában hegyvidéki területen tartják, sokkal nehezebb ezek hozzáférni. Nem tudom, hogy szegény tolmácsok tudják-e követni az én előadásomat, de összességében nagyon nagy problémák merültek föl a területen. A kollégák nyilván más problémákat is felvetnek. Nem tudom, hogy mi a tovább lépés, mi, merre lehetne tovább lépni, nem tudom. A gazdák azt fogják mondani, valószínűleg az én gazdáim, hogy miért költünk ennyi pénzt erre a technológiára, hogyha egyszer nem működik? A technológiát tökéletesíteni kell, és elfogadhatóvá kell tenni, mert addig nem fog működni a rendszer. Köszönöm, elnök úr. Oké, okay, James, grazie. Adesso il vicepresidente Vasevoski, ce la prego. Köszönöm. Köszönöm szépen, Vatavocki alelnök szólhat most. Köszönöm szépen. E, velem is egyeztettek, vagy engem is megkerestek gazdák Hollandiából, Belgiumból és Németországból, és Jim által mes, említett problémákhoz hasonló problémákat vetettek fel, és amelyek, amely problémákra az Egyesült Királyságban is sor került. A költséges, bürokratikus és időpazarló rendszerről van szó. Az egyik holland gazda eljött hozzám, bejött az irodába, megmutatta a laptopján, hogy mi, milyen műveletekre van szükség ahhoz, hogy a rendszerbe bevigye az adatokat a, a rendszer nem igazán megbízható, és hogyha tehát visszajön a, a legelőről a kutyájával, akkor a kutya ugye lefekhet és alhat, ő neki meg a gazdának meg le kell ülni a számítógéphez, nem pihenhet, hanem dolgoznia kell, és mindenféle műveleteket kell elvégeznie a számítógépen. A rendszer azonban még nem teljes, nem rendes, nem működik jól, és nem igazán tudjuk, hogy miért kell adatokat bevinni a rendszerbe, mert hogyha a gazdák le akarnak hívni adatokat a juhok kapcsolatban, olyan állatokkal kapcsolatban, amelyek elhagyják az üzemet, elhagyják a mondjuk, vagy az országot, a határon átlépnek, akkor ezt az információt nem lehet megkapni, mert, az, mert a rendszer nem, rendszert nem úgy alakították ki, hogy le lehessen hívni ezeket az információkat. A helyzet tehát drámai, és osztom Nicholson úr véleményét. Azt halljuk, hogy minden kiválóan működik, itt az EU-ban, de közben a gazdák meg nem igazán elégedettek a rendszerrel, és nem gondolom, hogy csak az Egyesült Királyságra vonatkozik ez a probléma, sokkal szélesebb körű problémáról van szó, három más tagállamból is panaszkodtak, ezért nyújtottam be egy írásbeli kérdést és nagyon örülök annak, hogy az Európai Bizottság foglalkozik a kérdéssel, a szakbizottságunk is foglalkozik a kérdéssel, mert valóban nagy probléma ez, és a gazdákat aggasztja ez a kérdés. Köszönöm. Köszönöm szépen az alelnök úrnak. Igen, foglalkoznunk kell ezzel a kérdéssel, tessék, anyu úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon komplikált kérdésről van szó, ahogy önök is megállapíthatták. Képzeljék el, hogy mennyire bonyolult ezt végrehajtani. Ez a rendszer még csak most kezd bevezetésre kell kerülni az Egyesült Királyságban, és most és, és ezt létrehozták, ezt a rendszert különböző állatok számára, amelyeket különböző kategóriába sorolnak, és több millió állatnak a nyilvántartásáról van szó, amelyek közben mozognak az országon belül is, és a juhokat különböző utakon terelik, és legalábbis az Egyesült Királyság délkeleti részén így van, 4-8 ezer juhnak a feldolgozására kerül sor. Az új, Európa, új, új Európai Uniós szabályok egy új műveletet vezetnek be, amely a nőstény juhoknak a külön nyilvántartását célozza, és minden juhot lemérnek, és ezután ellátják egy elektronikus jelzőrendszerrel, és ez nagyon nehéz, e, e, ezt a fogalmat nehéz elvégezni, mert az állatok folyamatosan mozognak a mérlegen és előfordulhat az is, hogy a juhokat összekeverik, az állatokat összekeverik, mert előfordulhat, hogy átmennek egy másik területre az állatok, vagy kimen, lemásznak a mérlegről, vagy egy másikra mennek föl. Minden állatot meg kell, tehát nyilvántartásba kell venni. És hogyha összekeverik az állatokat, akkor nehéz már megtalálni ennek a, az állatoknak a nyomára bukkanni most négy újabb embert kellett fölvenni azért, hogy azért, hogy ezzel az új rendszerrel tudjanak, meg tudjanak birkózni, de ezeket az embereket ki is kell képezni, ezeket nem lehet csak úgy az utcáról fölvenni. Az új rendszerben kétszer annyi munkára, papírmunkára van szükség, kilenc különböző gazdával kell kapcsolatot tartani, minden információt vissza kell küldeni, és 250 juh már el is vesztette az azonosítóját, és látják, hogy ez, ebben az új rendszerben nem igazán lettek utánkövethetőbbek az állataim, mint a régi rendszerben lettek volna. Szerintem ezt a pénzt sokkal jobban is el lehetett volna költeni. Nagyon nagy a frusztráció a rendszerrel kapcsolatban, és az elektronikus leolvasó rendszer sem működik megfelelően. A Bluetooth technológia nem megbízható. Emlékeznünk kell arra is, hogy korábban megvoltak a saját azonosító rendszerek. A helyzetet tovább bonyolítja az, hogy a gazdák a saját állataikat eladják akár azonosító nélkül is. Remélem, elnök úr, sikerül meggyőznöm önt arról, hogy mennyire bonyolult ez a helyzet. A gazdáknak le kell olvasniuk a külön azonosítókat, csak azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság visszavonná e, ezt a javaslatot. A legjobb hatóság, amely e, e, szabályozni tudja ezt a rendszert, az a, ez a, nagy, a nagybritanniai kormány. Köszönöm szépen. George Lyon következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy Jim Nicholson is elmondta, folyamatos kampány folyik az Egyesült Királyságban ezen új intézkedés ellen. És ennek volt volt, van egy pozitív hatása, mégpedig az, hogy késleltették a rendszernek a bevezetését. Az Európai Bizottság lehet, hogy egy kicsit jó lenne, hogyha visszavonulna, távolságot tartana, fent felvettenne magának néhány kérdést, mégpedig azt, hogy ez a rendszer, illetve ennek a költségei arányosak-e a céllal, mennyit költünk a cél elérésére. Valóban el, el lehet-e érni egyáltalán a célt ezzel? Eh, ami az pontossági arányt illeti a eh, leolvasó pontokon, eh, úgy látszik, hogy nem sikerült elérni a célokat különböző nyilvántartások vannak, van a gazdák nyilvántartása, és a piacok nyilvántartása, és 10-15 százalékos eltérés van az adatok között, úgyhogy a cél pedig az volt, hogy pontosan utánkövethetőek, nyomon követhetőek legyenek az állatok betegség kitörése esetére, azonban én nem értem, hogy hogyan valósulhat meg ez a rendszer ilyen adateltérés mellett azt hiszem, hogy meg kell állapítanunk, hogy nem sikerült a célt elérni. Van egy másik kérdés, az a pótolagos költségek kérdése, hogy ez indokoltak-e ezek a költségek. Én szerintem nem. Nem arányosak a költségek. Az alapvető kérdés az az, hogy a rendszer költséghatékony-e és képes-e, képes-e a célok elérésére. Áramvonalasítani kellene a rendszert, sokkal inkább erre lenne szükség. Az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy kötelezze el magát, hogy vizsgálja felül a végrehajtást. Azt remélem, hogy nem csukott szemmel közelítenek ehhez a problémához, amikor is, vagy szemellenzővel, amikor is kény, képtelenek más megoldást egyáltalán csak meggondolni is, és csak erre fixálódnak, el lehetne képzelni azt, hogy akár más módszerekkel is akár jobb eredményeket lehetne elérni. Azt várom az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezeket a javaslatokat. A végső dolog, amit szeretnék mondani, a szankciókkal kapcsolatos. A gazdák Skóciában ugye gazdákat szankciókkal sújtják, hogyha a keresztmegfelelést nem tartják be, vagy hogyha eltárás, eltérés van az adatok között, azonban amikor inspekcióra kerül sor, akkor nagyon nehéz lesz bebizonyítani azt, hogy nem azért nem felelnek meg, mert nem akarnak, hanem azért, mert a technológia nem megfelelő, nem működik megfelelően. Azt szeretném hallani az Európai Bizottságtól ma, hogy felismerik a problémát, és, és készek az szankciókkal kapcsolatban is végig gondolni a kérdést még egyszer, és hajlandóak végig gondolni még egyszer, mert a technológia nem működik, egyértelműen nem működik. Ezt a két ígéretet szeretném hallani az Európai Bizottságtól, és szeretném, hogyha felismerné, hogy nem ez a megfelelő rendszer. Il buio è per sintetizzare gli interventi, in modo che parliamo, parliamo meno. Dodds. Köszönöm szépen. Megkérném a felszólalókat, hogy fogják rövidre mondandójukat. Dodds asszony következik. Thank you, uh, Mr. President. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy kifejezetten rám gondolta az elnök úr, amikor rövidségre intette a hozzászólókat. Köszönöm az Európai Bizottság képviselőjének, hogy eljött. A kollégákhoz hasonlóan engem is aggaszt ez a kérdés. kérdés. Nyáron számos mezőgazdasági vásáron vettem részt Észak-Írországban, és itt felmerült az elektronikus azonosítás kérdése. Sok kérdés, illetve sok kritika érte ezt a, a jogszabályt. És a jófélék elektronikus azonosításával kapcsolatban megállapíthatjuk, hogy azt kell mondanom, hogy sok, sok gazda végig gondolta azt is, hogy akár hátat fordít a szakmájának, és nagyon drága ez a rendszer, és a kereszt megfelelési szankciók miatt nagyon sokan azt gondolják, hogy ezt a kockázatot nem vállalhatják. Nagyon nagy büntetések várnak rájuk Észak-Írországban és egész Európában, és több ilyen szankciós esetre került sor. Ezt nem engedhetik meg maguknak a gazdák, és a helyzet nagyon nehéz. Van még egy kérdés, amelyet még nem említettek meg, és hogyha és hogyha sokan vannak olyan gazdák, akik akik feladják a termelést, illetve az állattartást azért, mert nem tudnak megfelelni az előírásoknak, akkor még több, még több terület válik gazdátlanná. Emellett gondol, említettek a, említették a kollégák az állatjólét kérdését, az állatok füle begyullad, elfertőződnek a sebek, és ez nagyon negatív hatással van akkor, amikor az állatok eladására, vagy az állatokba készített termékek eladására eljárására kerül sor a pontosság, a leolvasás nem működik, nem pontosak az adatok, az adminisztrációs idő nagyon hosszú. George Lyonhez hasonlóan azt kérem, hogy minél hamarabb vizsgálják felül ezt a kérdést, és józan paraszti észsel gondolja végig az Európai Bizottság még egyszer ezt a kérdést. És nézzék meg, hogy nem lehetne-e elhalasztani az elektronikus azonosító elhelyezését addig, míg az állat ki nem lép az üzemből, addig ne kelljen ezt e, elhelyezni rajta. És e, nagyon megdrágítja emellett e, az állatok tartását és az árát, főleg azok számára, akik exportálják az állatokat vagy a húst. Köszönöm, ez asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm a bizottságnak, és lenne megjegyzésem, néha, néhány megjegyzésem tényleg furcsának tűnik, hogy az Európai Bizottság az elektronikus azonosítást sieteti, miközben a technológia még nem oldódott meg, még nem teljes, nem tökéletes. Az Európai Bizottságtól a keresztmegfelelésről írásban szeretnék további információkat kapni, hiszen ez nagyon nagy aggodalmakat kelt. És bizony gondolkodnunk kell azon, hogy megengedhető-e az, hogy gazdáknak, gazdákat büntetés alá vessünk azért, mert a technológia nem működik. Úgy tűnik, hogy két rendszer, azonosító rendszer lesz, legalábbis Írországban lesz egy kézi azonosító és egy elektronikus azonosító rendszer ez, nagy, ez bizonyos keveredéshez vezet, és hát költségekhez is. Most a helyzet, amit rá kényszerítenek az állattartókra, ez nagyon súlyos, mert egyesek nem fognak megfelelni a rendszernek, és emiatt büntetést kell majd fizetniük. Ezeket a kérdéseket fel kell vetni. Köszönöm, Albert Dessa. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitz. Köszönöm szépen, elnök úr! A hozzászólások jól mutatják, hogy milyen értelmetlen szabályokról döntünk EU-s szinten, és ezért négy rövid kérdésem lenne a bizottság részére, hogyha több millió jót azonosítunk, ki dolgozza fel ezt az adathalmazt, és mire jó ez? Másodszor, milyen értéke van egy olyan rendszernek, amely nem működik százszázalékosan? harmadszor, hogyha Európának valóban sikerül egy nyomon követhetőség elektronikus rendszert bevezetni, akkor a bizottság, akkor Európa a jó hús importját betiltja olyan országok tekintetében, ahol ez a nyomon követhetőség nem szavatolt, és negyedszer egyes dolgokat már csak humorra lehet elviselni, tehát negyedszer az lenne a kérdés, a juhok részint úgy élnek, úgy tartják őket, mint a, a vadon élő állatokat. A bizottság a vadon élő állatok számára is be akar vezetni egy ilyen elektromos rendszert? Köszönöm. Nem csak a brit kollégák panaszkodnak, engem is mindig újra felkerestek a jutartók a különböző rendezvényeken Németországban, és panaszkodtak, hogy nem tudják kezelni ezt az új rendszert. Úgy gondolom, hogy világosan látható, hogy a jó szándékú elmélet igenis eltér a gyakorlati problémáktól. Az önkéntes jelölést igenis elfogadnák az állattartók, olyan kisebb gazdaságok esetében, ahol technikailag megvalósítható a nagy állományok, csordák esetében azonban egy efféle azonosítás nem megvalósítható praktikus okokból. El kell mondani azt is, hogy a jutartók Németországban nagy mértékben hozzájárulnak a természetvédelemhez, és a partvidékek védelméhez, de rosszul fizetik őket ezen tevékenységért, és itt az egyre növekvő bürokrácia és a magas költségek nem állnak arányban a célkitűzéssel. Javasolnám a következőket, egy ilyen ellenőrzés tekintetében nem lenne elegendő egy szisztematikus, praktikus rendszer bevezetése. Köszönöm, akkor itt most álljunk le, és ezen a ponton megadjuk Lágomáda úrnak a szót a bizottságtól, akinek jó néhány kérdése kell majd most válaszolnia. Öni a szó. Megpróbálok angolul beszélni. Lehet így, így jobban fognak érteni. Personality. Először az arányosságtól. Ról. Hát rákényszerítenek, hogy visszatérjek arra az okra, amilyen a rendeletet kiváltotta. Ugye itt élelmiszer válságról volt szó. Az Egyesült Királyságban többen a kergemarhakór miatt gazdák főbelőtték magukat, tehát azért itt egy borzalmas helyzet alakult ki. Ugyanez volt a helyzet Írországban, Észak-Írországban és és Hollandiában is, és hát a legtöbb probléma az pont abból származott, hogy nem lehetett nyomon követni a juhok mozgását. A brit parlament, az európai parlament, mindenki egy egyéni, azonosító, nyomon követhető rendszert kívánt a jú és kecske ágazat számára, azért, hogy megakadályozzuk a, 2010, a 2001-es Egyesült Királybeli tragédiák megismétlődését. A bizottság a szerződések őre. Volt a tanács által, illetve a parlament által meghozott jogszabályok egysége, a bizottság ezt betartatja. A rendszer beüzemelésével kapcsolatban azt tudom mondani, hogy mi nem azt javasoltuk, hogy bármilyen határidőt bevezessenek az, tehát az elektronikus azonosításra. Ezt a komitológiai eljáráson keresztül kell megállapítani, méghozzá egy hatásvizsgálat után. Az Európai Parlament, illetve a tanács azt támogatták, hogy 2010 vagy 2011. január 1-én legyen-e a bevezetés határideje. Nos, hát ez így dönt el. Ne haragudjanak, hogy emlékeztetem önöket erre, de egész egyszerűen néha úgy tűnik, mintha minket defenzív álláspontba szorítanának, mi meg akarjuk oldani a meglévő problémákat. De ugyanakkor a bizottságnak az is a feladata, hogy az európai jogszabályokat betartassa. A bevezetőmben azt mondtam el, hogy a legtöbb tagállamban nem volt nagyobb probléma, de igazából egyik tagállam sem jelentett olyan problémát, amely nem inkább kivételes jellegű. senki nem beszélt itt 20%-os hibákról, szó se volt erről. Tehát a bizottság a helyszínen kívánja megvizsgálni a helyzetet. Nagyon örülünk annak, hogyha az Egyesült Királyság kormánya meghív minket, és a jövő héten ezt meg is teszi, a jövő héten el is fogunk oda utazni. Minden esetre nem úgy tűnik, mintha nekik fogalmuk se lenne arról, hogy mi történik országukban, bármint hogy a kormánynak. Nézzük most a jóléti problémákat. A fiatal állatoknál ezek a túl nehéz mm, elektronikus azonosítók problémákat okoztak. De igazából a déli országokban konvencionális problémák is adódtak, például a legyek miatt elég komoly problémák adódtak. Adatok kérdésében. Nos, hát egy nemzeti adatbázist kellene létrehozni, arról, hogy hogyan mozognak az állatcsordák, és ezt a nyomon követhetőség szempontjából kell biztosítanunk, mert ez már az 178, tehát a 178-as rendelete alapján is kötelező. Nos, hát a legnagyobb problémák a regisztráció, illetve az azonosítás, a nyomon követhetőségi rendszer szempontjából a prevenció, az Európai Unión belüli betegségek ne üssék fel fejüket kecske és juhágazat minél biztonságosabb legyen. Ez a legfontosabb, ez a legfontosabb célja ennek a rendszernek. Az is igaz, hogy ez a rendszer nem követeli meg, hogy harmadik országok bevezessék ezt a rendszert. Egyrészt azért, mert nem tudunk rá kényszeríteni harmadik országokat, hogy Európai Uniós jogszabályokat ö, alkalmazzanak, mint ahogy azt se szeretnénk, hogy ők beleszóljanak a mi általunk megalkotott jogszabályokba de ugyanakkor az import kecske és jú ö, állomány igazából elhanyagolható mennyiségű. Ha legalábbis ö, Norvégiát és, és ö, Svájcot nem veszük bele, de hát nekik ugyanazoknak a szempontoknak meg kell felelniük. Tehát itt csak néhány tucat import állatról van szó évente. Valóban ezeket a harmadik országokat nem kényszeríthetjük rá, hogy a nyomon követhetőséget, az azonosítást hasonló jelleggel elvégezzék, de az biztos, hogy az EU-n belüli szarvas, illetve egy kecske és juhágazatbeli mozgásokat így most nyomon fogjuk tudni követni. Az a célunk, hogy az Európai Uniós jogszabályokat betartassuk, a tanács, a parlament támogatásával úgy döntött, hogy egy olyan rendszert szeretne életbe léptetni az Európai Unión belül, amely a nyomon követhetőséget biztosítja, mi pedig nem teszünk mást, mint hogy biztosítjuk, hogy a rendszer működőképes legyen. Nem szeretnénk túlzott problémákat adni, tudjuk, hogy nagyon ambiciózus rendszerről van szó, és hogy elkerülhetetlenül legalábbis a megvalósítás korai szakaszában problémák is lehetnek. Nem akarjuk, hogy a gazdáknak az átmeneti időszakban, amikor nem jól működik még a rendszer, nem szeretnénk, hogyha ők fizetnék meg ennek a rendszernek a problémáinak az árát, tehát büntetéseket nem kívánunk kiróni rájuk. Meglátjuk, hogy majd a gyakorlatban hogyan valósul mindez meg. Köszönöm szépen. Grazie. Elnök, köszönöm szépen Ladomáda doktornak. Nagyon érdekes, komplex téma. Mindenesetre az jó, hogy most látjuk, hogy hogyan is néz ki ez a helyzet, és a jövőben is majd nyomon követjük. Következő napirendi pontunk, ötödik napirendi pont. Csolájnán szeretne ehhez még hozzászólni? Igen. Csak az utolsó ponttal kapcsolatban, nem tudom, hogy jól hallottam-e, hogy egy moratóriumot akarnak bevezetni a büntetésekkel kapcsolatban egészen addig, amíg a rendszer működőképessé, életképessé válik. Én ezt így értelmeztem, jól értem? Kétszer már elmondtam, megismétlem, de jobb a világos beszéd. A szarvasmarhák azonosításával kapcsolatban az Európai Bizottság iránymutatásokat fogalmazott meg. Nagyon fontos gondolatokat olvashatunk ezekben. Akkor, amikor hiányosságok vannak, olyan hiányosságok, amelyek nem a gazda okán ból fakadnak, akkor nem kell értők fizetniük. Szeretnék itt egy példát hozni. Tudom, hogy bizonyos körülmények között, ahogyan önök is tudják, a szarvasmarhák azonosítása egy dupla ö, azonosító jelet tartalmaz, mert nem szeretnénk, hogy esetleg az egyik ö, fül ö, címkéjét elveszítse, és akkor ott van még mindig a másik. A kétfüles megoldás, azért attól is függ, hogy hogyan tartják ezeket az állatokat. Sokszor elveszítik az egyik fülükből az azonosítót, sokszor akár a, mind a kettőből. Ez nem túl valószínű, de elképzelhető. Nos, ezekben az esetekben a DG Agriban ülő kollégákkal együtt úgy döntöttünk, hogy ha ez bizonyos határokon belül van, mondjuk fiziológiai problémák nak tudhatók be, akkor a szarvasmarha tenyesztőt nem kell ezért büntetni. De természetesen, hogyha azt látjuk, hogy egy adott gazdaságban 70%-a eltűnt az azonosítóknak, hát akkor nem hiszem, hogy megfelelőképpen alkalmazzák ezt a jogszabályt. Gondolom, hogy ebben egyetértünk. Így aztán ugyanezt az alapelvet szeretnénk a juh kecske ágazatra is bevezetni, megfelelősek esetében még nem láthatunk példákat, minden esetre a DG Agriban ülő kollégákkal együtt arról beszélünk éppen, hogy ezt az alapelvet hogyan lehetne egy teljesen más jogi keretre, az elektronikus azonosítási módszerre alkalmazni. Tehát elkötelezettek vagyunk, szeretnénk a már meglévő alapelveket ebben az esetben is érvényre jutatni, és a problémát komolyan vesszük. Köszönöm. Ha nincsen több felszólaló, akkor visszatérünk a rendünkre. Fejlődő országok élelmezés biztonsági kihívásainak kezeléséhez nyújtott segítség uniós szakpolitikai kerete. Ezzel kapcsolatban, mint önök is tudják, már vitáztunk az utolsó ülésünken. Egy vélemény Mark Tarabella részéről már az összes nyelvi változatban rendelkezésre áll, meg is adom neki a szót, hogy napra készé tegyen bennünket ebben a témában, és szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a módosítások beterjesztésének határideje október 14. Október 14. 12 óra, nem 25-e, tehát nem október 25, a korábbi napi rendben egy hiba csúszott be. Márké a szó. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen. Ahogyan ön is emlékeztet rá, valóban volt már alkalmunk, hogy eszmét cseréljünk, talán szeptember 29-én erről a témáról, azonban azzal kezdeném, hogy hogyha most írnám meg ezt a véleményt, akkor máshogy írnám. Egyrészt azért, mert amikor újraolvasom a bizottság közleményét, Nos, hát úgy, itt gratulálni szeretnék a bizottságnak, és ez szerepel a jelentésemben is, ugyanis nagyon sok érdekes megfontolást, javaslatot tartalmaz a bizottsági közlemény, mi szerint ott gyógyítsunk, ahol a problémák fellépnek, gondolok egy jobb együttműködésen keresztül, például a FAO, a FIDA és más ENSZ szervezetekkel való együttműködésre gondolok, de azért is fontos ez, mert az alultápláltság, az éhezés problémájáról nagyon régóta beszélünk. Ezt nem, hogy meg tudtuk volna oldani, hanem egyre súlyosabb ez a probléma. Gyakorlatilag ma már több mint egy milliárd ember éhezik, súlyosan alultáplált, de az is világos, hogy az összes program ellenére, amelyekről döntöttünk, amelyeket kialakítottunk, még a G20-ak is foglalkoztak ezzel a problémával, és nagyon sok nemzetközi szervezet felemelte a szavácsok, fejlesztési politikai programot indítottunk be, az is igaz, hogy az Európai Unió az egyik legnagyobb, legnagyobb támogatója az ilyen fejlesztési programoknak, de mégiscsak a probléma nem csak, hogy megvan, hanem tovább komolyodik, súlyosodik. Éppen ezért mondom, hogy egy kicsit talán máshogyan fogalmaznám meg a véleményemet, ha ma, most kellene megírnom. Úgyhogy készen állok az árnyékjelentéstevőkkel és más kollégákkal a konfrontációra, de valóban a módosítások beterjesztési határideje október 14 dél. Nos, hát biztos, hogy nagyon sok módosítás fog majd érkezni, hiszen már sokat vitáztunk. Szerintem egyébként eléggé pozitív volt a véleményemmel kapcsolatos álláspontok többsége, a bizottságot pedig még egyszer üdvözlöm, és szeretném megköszönni azokat a konkrét kérdéseket, amelyek szerepelnek a jelentésben. Körülbelül tíz pontra szeretném felhívni a, a figyelmet. Az biztos, hogy minden embernek joga van ahhoz, hogy ne éhezzem, és az élelmiszer ellátást biztosítani kell, hiszen ez egy alapjog, ez egy prioritás kell, hogy legyen az Európai Unió fejlesztési politikáiban is. A legszegényebbek pont a mezőgazdaságból élők, és ugye ők azok, akik, akiket megcéloz az ENSZ milléniumi fejlesztési céljainak többsége is. Ugye itt a megélhetési mezőgazdaság, önfenntartó mezőgazdaság kérdése felmerül, itt most nem a nagy mezőgazdasági termelő országokra gondolok, itt politikusok vagyunk, nem diplomaták, de azért amikor azt hallom, hogy Nigériában a pálma, az olajpálma ö, kultúrát kívánják fejleszteni, ebből bioüzemanyagokat kívánnak előállítani. És ugyanakkor a gyermekek 29%-a ebben az országban éhezik, és 12,5 millió nigériai éhezik. És közben itt palm oil tree-kről, tehát palm olajpálmár, vagy pálmaolajról beszélnek, és annak a kidolgozásáról. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy az egyes országok milyen döntéseket hoznak, vegyük figyelembe azt, hogy a fő cél a helyi lakosság ellátása kell, hogy legyen. Az Európai Uniónak ugyanakkor a regionális kereskedelmi egyességeket, egyezményeket is támogatnia kell. Jó lenne, hogyha kialakulna egyfajta kereskedelem azon országok között, amelyek cserekereskedelemmel is tudnak élni. Ez azért is lenne nagyon jó, mert a helyi piacokon is, aztán később a regionális piacokon kiegészítésként értékesíthetnék terményeiket. Nagyon fontos a fenntartható élelmiszer ellátás és a kevésbé energiaigényes, energiazabáló termelési fajták elterjesztése. Az angol változathoz képest azért itt van egy abszolút minimális, de egy kis eltérés. Itt én a bioüzemanyagokra utaltam, nagyon fontos lenne az, hogy ezzel kapcsolatban korlátozásokat vezessünk be, mert ugye nagyon sok szó esik arról, hogy hamar ki fognak fogyni a kőolajforrásaink. Nem tudjuk, hogy mikor, de az biztos, hogy lesz egy újabb árrobbanás a foszilis üzemanyagok terén. Nos hát, vigyázni kell majd ilyenkor arra, hogy nehogy a mezőgazdaság vegye el ezt a piacot, és ezzel termőterületeket vonjon ki az emberek élelmiszerellátása elől. A földhöz való hozzájutás kérdése is nagyon fontos probléma. Tudjuk, hogy Afrikában, Dél-Ázsiában is, de főleg Afrikában Afrikában 800 milliós lakosságból több mint 240 millió éhezik. Ne felejtsük el, hogy ezt a kontinenst most a újragyarmatosítás fenyegeti, Kínára gondolok, nem vagyunk diplomaták, politikusok vagyunk, mondjuk ki a helyzetet. Kína az, amely néhány országot most bizony gyarmatosítani próbál, az exportra termeltet velük, és nem a helyi igények kielégítésére. A fejlődő országok támogatását az oktatáson keresztül kell elsősorban megközelíteni, a fiatalokat kell megközelíteni, hogy ők is vegyék ki a részüket a mezőgazdasági termelésből, hogy ezzel meg tudjuk akadályozni a faluból a városba való ö, áramlását ezeknek a fiataloknak. Aztán a kutatás, illetve a know-how átadása szintén nagyon fontos kérdések. Az Európai Unió bebizonyította azt, hogy a kutatás nagy problémákat oldhat meg. 2050-re az Európai Unió azt is tudja, hogy majdnem meg kell duplázni majd a élelmiszeripari termelést, legalábbis a FAO becslései szerint. Azért, és ez főként azért lesz majd erre szükség, mert megváltoznak az étkezési szokások a feltörekvő országokban. Ez csak egy vélemény, de mégiscsak ki kellene használni ezt az alkalmat arra, hogy kemény álláspontokat fogalmazzunk meg, és nagyon is nyitott vagyok. Szeretném, hogyha a kollégák is ebbe az irányba tolnák ezt a mostani lehetőséget, mondjuk meg a bizottságnak, hogy konkrétumokat kellene inkább létrehozni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, nagyon fontos témáról van szó. Kápulos Santos úr kérte a szót, és hát többen, még ő, ő utána is, hogy megpróbáljuk jól kihasználni a rendelkezésre álló időt. Úgy brev. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni Márknak eh, a munkája, munkájához, eh, ami egyébként szokásos nála, hogy jó minőségű munkát végez. Eh, itt azonban egy kis apróságra szeretném felhívni a figyelmet, amely az irányítás, a kormányzás kérdése. Ez egy alapvető probléma az élelmezés területén, mégpedig az, hogy az országok nagy része, amely ilyen súlyos problémától szenved, a kormányzás miatt szenvedettől a problémától. Természetesen az Európai Unió nem, leheti, nem léphet itt fel paternalista szerepben, mert egyes országokban bizony nagyon rossz lehet a lelkiismeret. Milyen alapvetően, milyen erkölcsi alapon mondjuk mi meg azt, hogy melyik a jó kormányzás? Hogyha neokolonizációról beszélünk, egy új gyarmatosításról beszélünk, az állítólag az afrikai Afrika szarvánál a gyerekeket kínai iskolába küldik. Mégpedig kínai nyelven tanulnak írni. Ez a probléma, nem le, e- e- ezzel szemben nem lehetünk közönösek egy, egy új típusú, lehet, hogy új típusú gyarmatosításról van szó. Még akkor is, hogyha az Európai Bizottság politikailag korrekt módon fogalmaz, és akkor is, hogyha Mark Tarabella jelentése is teljes mértékben korrekt, akkor sem szabad közönösnek lenni ezen problémával szemben, elképzelhetünk-e bizonyos módosító javaslatokat, amelyek erre a problémára akár felvetik, felveszik a, felhívják a figyelmet? Köszönöm szépen, nagyon fontos kérdés. Köszönöm szépen. Stefan Le Foll. Merci. Köszönöm szépen. Két megjegyzésem lenne. a élelmiszeriparra termelő kultúrák, illetve a helyi felhasználás és az export közötti különbség. A fejlesztés fő célja az az, hogy helyi piacok valósuljanak meg. Ez a fő cél. Nem az, hogy Afrika kifelé termeljen. Európának az kell, hogy legyen a célja, hogy a helyi gazdaságokat támogassa. Nem jó, tehát hogyha exportra termelnek. Másodszorban nagyon fontos az is, hogy az Európai Unió a mezőgazdaságba újra és újra be kell fektesse, mert kb. 20 éve úgy tűnik, hogy a kereskedelem majd elintézi a mezőgazdaságot. Nem, ez nincs így. A mezőgazdaság és a fejlesztés problémáit nem lehet a kereskedelmen keresztül megoldani. Be kell fektetni okosan, a mezőgazdaságba, hogy fenntartható legyen az, de be kell fektetni. A korábbi parlamenti ciklusban nagyon nehezen tudtuk elmagyarázni azt, hogy be kell fektetni a mezőgazdaságba, ha azt szeretnénk, hogy ezekben az országokban legyen mezőgazdaság, és valamennyire legalább önellátóvá váljanak, akkor Európának ezt prioritásként kell kezelni a fejlesztési politikáiban. Molto bene, grazie. Nagyon jó, köszönöm szépen, Stefan. Garcia a szó. Gracias, presidente. La verdad es que no se puede negar la importancia del derecho a... Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, természetesen nagyon fontos lenne ezt alapvető jogként kezelni, és 2050-ig 70%-kal nő majd a kereslet az élelmiszerek iránt, ez természetesen az Európai Unió számára is nagy problémát jelent. Egyre inkább azt látjuk, hogy egyre nagyobb mértékben függünk a behozataltól is, és itt természetesen egy megfelelő cserét kell szavatolni az Európai Unió termékei és a harmadik országok termékei között. Azt hiszem, ez egy probléma az európaiak számára is. mindenemű segítség úgy, így például a szegény országok felé folyosított milliárdok az élelmiszer válság idején, ez is egy problémát jelent. El kell gondolkodnunk azon, mi történik ezzel, ezzel a pénzzel. Valóban egy kölcsönösségre van szükség, egy regionális kölcsönös, szintű kölcsönösségre, és nemzetközi szinten is kölcsönösségre van szükség. A termelők, így van ez Európában is, mindig nagyon nagy mértében függnek a nemzetközi piacok ár ingadozásaitól. Ezért nagyon fontos, hogy egyrészt mi a helyzet a termelékeny, produktív termőterületek felvásárlása tekintetében a fejlődő országokban, Afrikában a kínai befektetők részéről ez is egy probléma. Egy másik fontos téma pedig, ami szintén nagyon fontos ebben a vonatkozásban, arra az ellentmondásra vonatkozik, amely egyrészt a egyrészt a bizottság azon követelése között húzódik meg, hogy az élelmiszerek kell való alapvető ellátást biztosítsuk, másrészt viszont egyre kevésbé támogatja például Európa is a prémiumokkal az élelmiszertermelést. Meg kell néznünk tehát, hogy a közös agrárpolitika jövője hogyan is fest. Természetesen novemberben is, amikor ez a napi renden lesz újra. Köszönöm. Garcia a Köszönöm, Martin Hozsling. Ja, <clears throat> ich stimme im Wesentlichen überein mit dem Bericht. Nagy mértékben egyetértek Tarabella úr jelentésével. Azt gondolom, minden jelentős pontot megemlít. Egy dolgot említenék, azt is bele kellene venni, hogy tulajdonképpen mindenféle dömpingpolitikát ellenzünk, hiszen ez nagyon fontos a tekintetben, hogy a harmadik országbeli piacokat gyakran tönkreteszik a gazdák számára, és ezeket gyakran nagy erőfeszítések árán lehet újra felépíteni, vagy egyáltalán nem lehetséges ez. Nem csak a támogatások általi dömpingre gondolok, hanem arra is, hogy bizonyos piacokat úgy nyomás alá helyeznek, hogy a helybéli kis gazdáknak esélyük sincsen. Legutóbb is elmondtam, számomra a világ agrár jelentés lenne a legfontosabb. Ez megmutatta, hogy a kisgazdák számára romlik a helyzet. Mindent meg kell tennünk az ő kapacitásaik növelése érdekében, és döntő jelentőségű e tekintetben az, hogy az elmúlt években nagymértékben csökkentették a támogatásokat a vidékfejlesztés tekintetében, itt újra növelni kell a befektetéseket. Még egy dolog, a földbirtokok átvételével, felvásárlásával kapcsolatosan. Szerintem nagyon fontos, hogy ezt is a napirenden tartsuk a továbbiakban, de nem csak Kína felé kell mutogatnunk, hanem meg kell néznünk azt is, hogy mi történik a mi nagy agrár vállalataink tekintetében ezen a téren. Mindenek előtt, ami a bioüzemanyagok előállítását illeti. Nem csak az a probléma, hogy felvásárolják a földbirtokokat, hanem hogy a piacokat olyan mértékben befolyásolják, hogy olyan irányba befolyásolják, hogy a harmadik országok földterületét használják fel bioüzemanyagok előállítására. Fontos erre figyelnünk, nem csak egyetlen egy országot szabad említenünk, ez egy globális probléma, ahol sok szereplő érdekelt abban, hogy ne a regionális piacok fejlődjenek, hanem hogy olcsó agrár nyersanyaggal lássák el a globális piacokat. May I give the floor to Mrs. Jegle? Köszönöm, Jegle asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani Márknak a bevezetőjéért, és köszönöm a kollégáknak a hozzászólást, akik előttem már felvetették a problémás kérdéseket, amelyeket én alá tudok írni. Azt gondolom, hogy a legfontosabb az az, hogy a politikai eh, helyzetről beszéljünk. Stabil politikai eh, szituáció nélkül, vagy politikai stabilitás nélkül évekig beszélhetünk erről a kérdésről, és semmi nem fog javulni, egyre csak romlik a helyzet. Egyetértek azzal, hogy kisebb struktúrákra van szükség. Azt is gondolom azonban, hogy a nagyobb struktúráknak is eh, ki kell tudniuk alakulni, a gazdáknak a családjukat eh, el kell látniuk, de pénzt is kell keresniük. A saját eh, munkahelyet, tehát munkahelyet kell teremteniük, innovációt kell biztosítaniuk. Ezt tehát holisztikusan nézném inkább. Azt gondolom, hogy az a megfogalmazás, hogy a helyi gazdaságot támogatni kell, ez nagyon jó megfogalmazás. Azon is gondolkodtam, hogy nem követelhetjük-e azt a jelentésben, hogy tagállamok eh, és más eh, fejlesztési segélynyújtók felkérjük arra, hogy jobban gondolják végig, vagy jobban figyeljenek oda a mezőgazdaságra, mint eddig. Azt hiszem, hogy itt hézag van, és hiányosság alakult ki, itt többet lehetne még elérni ezen a területen. Végül pedig múlt héten csütörtökön a plenárison szavaztunk egy jelentésről, a biodiverzitás a fejlődő országokban címe. És ebben a jelentésben a leg, nagy többséggel megszavaztunk egy módosító javaslatot, amely teljes mértékben differenciálatlanul az európai támogatási politikát teszi felelőssé a tagállamok mezőgazdaságában, a, a fejlődő országok mezőgazdaságában felmerülő nehézségekért. Talán jó lenne differenciálni, árnyalni ezen a területen, az európai mezőgazdasági politikát úgy bemutatni, ahogy ez valóban eh, létezik és megvalósult, és nem pedig úgy, ahogy ezt a módosító javaslatban elfogadta a többség. Ez eh, engem nagyon aggaszt, hogy milyen eredményre jutottunk ez, ezzel a szavazással. Jó lenne, hogyha a kollégák megnéznék, hogy milyen módosító javaslatot szavaztunk ott meg. Köszönöm, Guinness asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a jelentéstevőnek. Van egy dolog, amit hangsúlyoztam a eh, közös mezőgazdasági politikában és az élelmiszerbiztonság területén, az az volt, hogy a mezőgazdasági kiadások tekintetében, ahogy Löfol úr is említette, Nos, ebben a fejlesztési segítségből sokkal kevesebbet, egyre kevesebbet költenek mezőgazdaságra a fejlődő országokban, és ezt meg kell állítani, meg kell változtatni. Ami a kormányzást, a governance-t illeti, a politikai helyzet a fejlődő országokban fontos kérdés. Ott a zimbabwei helyzet például, ahol virágzó mezőgazdaság volt, és a politikai rendszer miatt ez teljesen összeomlott. Teljesen mindegy, hogy mennyi pénzt költünk mi erre, mennyi segítséget nyújtunk, hogyha maga az, ország kormánya nem megfelelően áll a helyzethez, akkor összeomlik a mezőgazdaság. Maguknak az, az afrikai kormányoknak is oda kell figyelnünk arra, hogy a mezőgazdaságot preferálják. Egyetértek Jegle asszonya. A mezőgazdaság támogatásában ugye végig kell gondolni, ará, árnyaltan kell gondolkodni. Van ugye a megélhetésre termelő gazdaság, a nagyobb gazdasági üzemek. Olyan politikát kell létrehozni, ami aminek köszönhetően az afrikai országok a számukra legmegfelelőbb mezőgazdasági mixet állítják össze. Afrikának közös mezőgazdasági politikára van szüksége azért, mert ez működött az Európai Unióban? Hát nem biztos, hogy ez a megfelelő gondolkodás. A mezőgazdaságot mindenképpen preferálni kell, ez a kulcsfontosságú pont, amit említeni szerettem volna, és a többiek is erre utaltak. Köszönöm. Köszönöm, Hárkin asszony következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék én is köszönetet mondani Tarabella úrnak a jelentéséért. A lehető legtöbb pontot említettem, nekem azért lenne néhány megjegyzésem. Beszéltünk a gyarmatosításról, és egyetértek Hozling úrral, nem, kell, nem szabad csak a kínaiakat megemlíteni, mert mások is részt vesznek ebben. A kolonizálás az a hatalom és a befolyás biztosításáról szól. A Bové jelentésről nemrégiben szavaztunk a méltó, méltó jövedelem a gazdák számára, és beszéltünk akkor az élelmiszer láncokról. Az élelmiszer láncok ugyanolyan hatalommal rendelkeznek és beruháznak a fejlődő országokban, és előfordulhat az, hogy ott, tehát a fejlődő országokban még sokkal nehezebb helyzetben vannak a gazdák, mint az európai országokban. Aztán beszéltünk a segítségnyújtásról. Volt néhány specifikus példa is, de azt hiszem, hogy mindenképpen szélesebb értelemben fontos ez ismerek valakit, aki segíteni próbált csirketartóknak és tojástermelőknek, és ez a személy, amikor visszatért, akkor teljesen frusztrált volt. Még akkor is, hogyha a, azt mondta legalábbis, hogy még akkor is, hogyha a a segélynyújtók jó szándékúak, még akkor is nem ismerik az ágazatot, nem ismerik az tojástermelés, a csirketartás ágazatát, úgyhogy nagyon fontos lenne, hogy szakértők legyenek a segítségnyújtók között, biztosítsuk azt, hogy hatékony legyen a segítségnyújtás. A végső megjegyzésem pedig az lenne, ugye kollégák beszéltek a politikai helyzetről, én azt gondolom, hogy úgy tűnik, hogy kicsit gúzsba vagyunk kötve, legalább az egy kezünket lekötöttük, ha nem mind a kettőt, Ugye az Európai Bizottság próbálja elérni azt, hogy a nyomon, nyomonkövetési rendszer működjön az Európai Unióban, és jó lenne, hogyha működne más országokban is. Egy kicsit így vagyunk mi is ezzel, a governance kérdésével, és egyes területeken sajnos hát, mm, nem igazán jutunk eredményre. Emellett a mezőgazdaság, tá, mezőgazdasági támogatás csökkenése az Európai Unióban, ezt említették a kollégák, mondanunk kell, ki kell térnünk arra, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe van az élelmiszerbiztonság ellátás, az élelmiszerbiztonság garantálásában. Nagyon röviden. Jegle asszonynal egyetértek. Van itt egy másik probléma is a kappal kapcsolatos jelentésben ugyanilyen jellegű problémánk volt. Megszavattuk, és aztán szeptemberben egy olyan jelentésről szavaztunk, ami ennek szöges ellentétét tartalmazza. Tehát jó lenne, hogyha a mezőgazdasági és a fejlesztési szakbizottság együtt ülne, mert nagyon sokan még régi klisében gondolkodnak a fejlesztéssel kapcsolatban, és azt képzelik, hogy ugyanaz a helyzet, mint hosszú idővel ezelőtt. Bene, grazie a tutti. Köszönöm szépen mindenkinek. Michel Dantennek is nagyon egyetértek veled. Valóban arra van szükség, hogy koordináljuk az erőfeszítéseinket, mert egyértelmű, hogy a fejlődő országoknak adott segítségnyújtás a az élelmiszer biztonság, az ellátás biztonságának témájához szorosan kapcsolódik, és miután mi vagyunk azok, akik a 2013 utáni kapról most vitázunk, nem tehetünk úgy, mint hogyha a minőség mellett a mennyiséggel semmi probléma mellett nem lenne. Nagyon is oda kell figyelni erre is, és meg is kell értetni, hogy milyen nehéz ez a téma. Most röviden megadom a szót a bizottságnak, Monsieur Oltofnak. Öné a szó. Thank you, Mr. Chair. And thanks to Mr. Tarabella for a... Uh, szépen elnök úr, köszönöm szépen Tarabella úrnak a jelentését, és támogatta ebben azt a, kommunik- ezt a nyilatkozatot, amelyet az Európai Bizottság elfogadott. Az Európai Bizottság a tisztázni szeretnénk a terminológiát a az élelmiszer eh, biztonsággal kapcsolatban, élelmiszer ellátás biztonsággal kapcsolatban. Itt elhangzott a food sovereignty eh, kifejezés is, de ez nem teljesen ugyanaz. A food security a legmegfelelőbb eh, fogalom az Európai Bizottság álláspontja szerint. Még egy dolgot szeretnék tisztázni. A, a kis mezőgazdasági üzemekről beszél a közlemény, nem pedig a megélhetési gazdálkodásokról. Itt felmerülnek bizonyos problémák a kis üzemek kisüzemi termeléssel kapcsolatban az alultápláltság, az éhínség és egyéb problémák. És erre kell koncentrálni, a segítségnyújtás során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a fejlődő országokban a mezőgazdaságban ne lenne lehetőség a különböző üzemek közötti interakcióra, de itt én kifejezetten a segítségnyújtásra koncentráltam. Még két dolgot szeretnék említeni. Az egyik arra vonatkozik, hogy a vitában nekem hiányzott az összekapcsolódás aközött, hogy mi történik Európában a mezőgazdaságban, és mi történik a fejlődő bizottságban. Azt reméltem volna, hogy a szakbizottság ezzel mérehatóbban foglalkozik. A másik megjegyzés pedig a mezőgazdasági termelés és az éhínség kérdése. A közleményben van egy olyan megállapítás, hogy még akkor is, hogyha elegendő élelmiszer eh, áll rendelkezésre egy országban, ezzel még nem biztos, hogy megoldják eh, az éhénység problémáját. Az éhénység megoldásához eh, más dolgokra is ki kell térni. Vannak olyan programok, amelyek a harmadik világban mm, életbe léptek már, szociális biztonsági hálók erősítése, India például, Etiópia, eh, a biztonsági háló eh, kialakításával, és ez a termelési segítségnyújtást kiegészíti eh, az éhínség csökkentése, visszaszorítása érdekében. Köszönöm, elnök úr. Bene. Grazie. Nagyszerű. Köszönjük szépen Márk Tarabella munkáját és most vissza is adom neked a szót, hogy lezárd ezt a vitát. Csak nagyon röviden. Az előbb azt mondtam, hogy egy kicsit most máshogy írnám meg ezt a véleményt, csak egész egyszerűen azért, hogy a megjegyzéseket is beépíthessem, hiszen Capula Santos úr a kormányzás kérdéséről beszélt. Ez nagyon sok országban valóban problematikus, hiszen itt fontos döntések születnek, Az első eszmecsere során azzal kezdtem a mondani valómat, hogy nem kell túl sok mindent belefoglalni, mert jó lenne, hogyha egy-két erős üzenetet próbálnánk inkább közvetíteni. De persze az is igaz, hogy a globális kontextusból nem lehet kivenni ezt a témát, hát a kormányzás kérdése is ilyen globális probléma, de miután nem mi vagyunk a kompetens szakbizottság, ezért világos az, hogy a mezőgazdaságot egyre erőteljesebben kell megjelentetni a fejlesztési politikáinkban. Szerintem nagyon sokan hasonlóképpen gondolkodunk. Össze fogom majd gyűjteni a szárnyékjelentéstevőket, próbáljunk meg kompromisszumokat kidolgozni a módosításokkal kapcsolatban. Minden esetre október 14-ig még várom a módosításokat, és aztán talán a Strasburgi héten, a jövő héten találkozhatnánk az árnyékjelentéstevőkkel, hogy megbeszéljük a módosítások kérdését. Köszönöm szépen! Nagyon jó, köszönöm szépen. Ezt a napirendi pontot kipipálhatjuk. Hatos napirendi pont következik. Vegetatív szőlő szaporító anyagok forgalmazása. Az Európai Bizottság úgy döntött ezzel kapcsolatban, hogy néhány tartalmi kérdést megváltoztat, és így egy rikászt irányelvet hoz létre. Szeretném pontosítani azt is, hogy a bizottság végül is nem módosított a komitológiai eljáráson, még akkor sem, hogyha a Lisszaboni szerződés következtében nekünk több hatalmunk van. Tabajdi úrnak meg is adom most rögtön a szót, és aztán a bizottság képviselői következnek. Tabajdi úr. Grácia. Elnök úr elmondta a lényegét. Bizonyára a jogi bizottságban nagy izgalmat váltanak ki ez a jelentés. Ne, nem úgy itt a mezőgazdasági bizottságban, hiszen a lényege egy jogi természetű vita. A jogászoknál ez nagy fizikai élvezetet okozna. Körülbelül arról szól a történet egy mondatba összefoglalva, hogy van egy asztal, amit megcsinál egy asztalos, aminek mind a négy lába eltérő hosszúságú. Ez az asztalos az Európai Bizottság, és ez az asztal számunkra használhatatlan, mert ez az asztal billeg. Két lehetőség van. Vagy maga az asztalos, jelen esetben az Európai Bizottság maga dönti el, hogy visszaviszi ezt az asztalt, és a lábait tisztességesen elvágja, hogy legyen egyenlő, és ne billegjen az az asztal, vagy pedig mi fogjuk felszólítani az asztalost, erről szól ez a jogi vita. Belemehetek a nem, nagyon nem akarok belemenni a jogi részletekbe, de dolognak az a lényeg, amit elnök úr mondott, hogy a, bizottságba átaludták a Lisszaboni szerződés elfogadását, és nem a Lisszaboni szerződésre hivatkoznak a rikasztba ebben a dokumentumban, hanem még azokra a terminológiákra, amelyek a Lisszaboni szerződés előtt voltak. Ezek az angol zsargonba komitológiai eljárás, holott már tudjuk, hogy nincs komitológiai eljárás, ehelyett van a delegated act, vagyis a delegált vagy végrehajtási hatáskör, az implementing act, vagyis két, két dolog lehetséges. Vagy belátja a bizottság, hogy ezt célszerű visszavonnia, vagy pedig úgy dönt majd később a mezőgazdasági bizottság, hogy fölkéri az Európai Parlamentet, mert erre is van egy jogi lehetőség, a 87. cikkely, a házszabály 87. cikkely harmadik bekezdése alapján felszólítjuk a bizot, felszólítja az Európai Parlament a bizottságot, hogy módosítani kívánja a fehér részeket. A fehér részek azt jelentik az uniós zsargonba, hogy azok a részek, amelyek nincsenek összhangban a Lisszaboni szerződéssel, tehát a a rosszul elvágott széknek a lábait jelentik ezek a fehér részek. Hát ez a helyzet, elnök úr, kedves kollégák, hogy vagy belátja a bizottság, hogy ezt érdemes visszavonni, hogy a Lisszaboni szerződéssel összhangba legyen a szöveg, vagy ha ezt nem teszi, akkor az Európai Parlamentnek megvan ez a jogosítványa. Én a többi szakmai részletbe nem megyek bele, azt majd leírom a jelentésbe. Köszönöm a figyelmet. Molto bene, grazie Nagyon jó, köszönöm szépen, nagyon jó. Nos, most a bizottságnak megadnám a szót, Schmeier úrnak a jogi szolgálattól. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Bizonyos jogi kérdések merültek fel az elhangzott előadásban. Mégis én most azt mondom, hogy ez nem kéne zavarja a kedves parlamenti képviselőket. Hiszen ez egy technikai jellegű parlamenti bizottság, ez egy szakbizottság, itt szakmai munka folyik és igaz, hogy a problémák, a felvetett problémák valóban jogi természetűek. Csak röviden utalnék arra, hogy különböző álláspontokat hallhattunk a különböző intézmények részéről azzal kapcsolatban, hogy a most meglévő komitológiai eljárással mit kezdjünk. Nos, a konklúzió mi volt? Az úgynevezett PRAK procedure vagy eljárás, létező eljárás, de a régebbi komitológiai eljárásokkal kapcsolatban a parlament is mást mondott, ugyanis a parlament úgy véli, hogy ezeknek már nem kellene jelen lennie az új jogalkotási szövegekbe. Ugyanakkor a bizottság és a tanács úgy gondolja, hogy átmeneti időre ezeknek az intézkedéseknek továbbra is érvényt kellene szerezni, és egészen addig meg kell ezt tenni, amíg egy új rendelet meg nem születik. De ezt csak röviden szerettem volna ismertetni, hiszen talán azt kockáztatjuk, hogy túlságosan mélyen jogi természetű vitába bonyolódunk. A bizottság pragmatikus megfontolások miatt döntött így. Egy részről. A bizottság most egy gondolkodási időbe fog bele, ezzel a konkrét jogi területtel kapcsolatban. Az is elképzelhető, hogy ez a gondolkodási folyamat a végén valamiféle reformba torkollik majd a jövőre nézve. A következő néhány évre vonatkozólag. Következő végére gondolok nagyjából. Tehát ez egy elég fontos gondolat, amit mindenképpen szerettem volna elmondani, de ugyanakkor a bizottság azon is gondolkodik, hogy a komitológiát hogyan értékelje a már meglévő jogszabályokban. Persze ez egy horizontális gyakorlat, nagyon sok jogi természetű szöveggel kapcsolatban el kell majd végezzük ezt a gyakorlatot. Nos, hát ezen okoknál fogva a mostani átdolgozott rikaszt javaslattal kapcsolatban a bizottság azt mondja, hogy mi lenne, hogyha felfüggesztenénk ezt a jogi folyamatot egészen addig, amíg egy esetleges reform meg nem születik, de főként a komitológiai eljárással kapcsolatban szerettük volna ezt hangsúlyozni. Bene. Non so se, eh... Nagyon jó. Köszönöm szépen. Nem tudom, hogy mindenkinek világos-e az, ami elhangzott. Nem tudom, hogy esetleg Tabajdi Csaba hozzá kíván-e szólni még egyszer, vagy más kollégáknak megadjam a szót. Csaba, tiéd a szó. Gratulálok a bizottságnak, ez egy bölcs eljárás, hogy az asztalnak a négy lábát rendesen levágni. Én tudom, hogy ez nem csak erre vonatkozik, ez egy átfogó nagy probléma, jogi probléma, de ebben a kérdésben csak a mezőgazdasági bizottság az illetékes, tehát ebben a dologban csak mi foglalhatunk állást, még akkor is, hogyha ez egy szintisztán jogi dolog. Én örülök a bizottság bölcsességének, hogy visszaviszik az asztalt és újra vágják a lábát. Köszönöm szépen. Bene, molto bene, ringraziamo. Eh, Köszönöm szépen. Köszönjük a bizottságnak és Tavajdi Csabának a felszólalását. Utolsó napirendi pontunk, az a kis pont, amelyet ma délután vezettünk rá a napirendünkre. Meggénész asszonynak adnám meg a szót, és aztán Lávia képviselőnek, akik a budgettel kapcsolatos problémát szeretnék elmondani. Köszönöm szépen, tudom, hogy kevés az időm, de nagyon röviden fogom elmondani a mondani valómat. Itt igazából egy költségvetési sorról van szó, amelyről vitáztunk már korábban is. Itt arról van szó, hogy a bizottság azt várja, hogy a, a költségvetésnek a mezőgazdasági csomagjából 72 milliót vissza kell térítenie a tagállamoknak. Azonban van, aki azt mondja, hogy 92 millió ez az összeg, illetve 192 millió. Most nem tudom, hogy ez az óriási különbség, 120 millió, ez honnan származik. Most hát a probléma úgy tűnik, hogy abból is adódhatott, hogy a mi módosításunkat leszavazták, nagyon kis többséggel, egyébként ketten, és a bizottság a 192 milliót megszavazta. Éppen ezért gondoltuk, hogy a plenárisra újra beterjesztjük ezt a módosítást, mert szerintem 2011-ben nagyon nagy problémáink lesznek akkor, hogyha továbbra is ez az összeg marad benne, mert akkor majd valahol meg kell, talál, meg kell spóroljuk majd ezt az összeget. Tehát ezért gondolom, hogy ez egy sürgős ügy, fontolják meg a kedves kollégák, és mondják el a véleményüket, hogy mit tegyünk ezzel a módosítással kapcsolatban. Bene, dobbiamo assolutamente. Elnök, arra van szükség, hogy ezt a problémát megoldjuk. Giovanni. Ez a mostani újra beterjesztése a módosításnak szerintem nagyon fontos, mert az is lehet, hogy a bizottság maga illetve a szakbizottság maga is a plenárisra újra beterjesztheti ugyanazt a módosítást. Ez egy Lisszaboni szerződésbeli módosítás. Miután itt ugye az egyes költségvetési sorokat nem kívánta megkurtítani, ezért aztán végül 420 millió euróval lekívánta csökkenteni a teljes agri budgetet, és hát aztán majd ugye elkezdődik a húzavona, hogy honnan fogják levonni ezt az összeget. A tanács már többször megpróbálta ezt, úgyhogy szerintem a mi szakbizottságunknak és a frakcióknak az a feladata, hogy mindenképpen ezt a módosítást ismét beterjeszték a plenárisra, és meg is szavazzák. Csak azért mondom ezt, mert hogyha ezt a költségvetési sort nem ö, terjesztjük be újra, akkor úgy fog kinézni a dolog, mint hogyha a parlament az új mezőgazdasági költségvetést megkurtítva terjeszteni be, még a tavalyihoz képest is, annak ellenére, hogy egy 64 millió eurós új alapot vezettünk bele. Tehát nekünk parlamentként így egy kisebb költségvetési javaslat jönne ki a kezünk alól, mint amelyet a bizottság maga is megfogalmazott. Tehát ezért nagyon fontos az, hogy ez a szakbizottság ezt a módosítást ismét beterjessze, és kérjük az összes frakciótól, hogy támogassák azt, mert szerintem a frakciók sem nagyon értették, hogy pontosan miről is van itt szó. Lehet, hogy a szavazólisták sem egészen stimmeltek a kollégák véleményével. Úgyhogy köszönöm szépen. George Lyon is kérte a szót. Csak röviden. Én is támogatom a retablinget. és remélem, hogy a következő alkalommal a szavazó listánk valóban korrekt lesz, mert most volt itt egy kis probléma. Tehát reméljük legközelebb nem lesz ilyen probléma. Elnök. Meg is adjuk a szót Luis Capula Santosnak. Természetesen ez a mostani a mi álláspontunk, ezt így szeretnénk továbbvinni, és hát az sem, az is teljesen természetes, hogy egy frakcióban lehet, hogy nem ért mindenki egyet. De a szakbizottság szocialista tagjai mindenféle bizonyjal mindent megtesznek annak érdekében, hogy a kollégákat meggyőzzék a többi szakbizottságból is, hogy álláspontunkat támogassák. Elnök, én is megpróbálok mindenkit meggyőzni, úgyhogy ha nincsen több felszólaló, akkor szerintem egyetértünk abban, hogy a mezőgazdasági szakbizottság nevében fogjuk ezt újra beterjeszteni, nem lesz itt szükség a 40 szavazatra, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy ezt átnyomjuk a parlamenten. Közön, köszönöm szépen, és lezárom az ülést. Very well indeed.